ezekre a kérdésekre választ kell találnunk. Én azt gondolom, hogy erre jutottam, és szeretném megköszönni azt, hogy itt lehetek, és hogy találkozhatunk. Szidonia. Köszönjük, Szidonia. Nos, hallottunk bevezető előadásokat. A ma délután az eszmecsere célkitűzését illetően, és a helyzetet is ismertették az Európai Unió költségvetési politika korlátait illetően, ahogy ez Szidónia bemutatta, és a Dölóát irodának az előadását is a nemzeti költségvetések és az európai költségvetés közötti helyzetről. Hát ez mutatta, hogy ez két különálló világ, és hogy eddig, amikor közös európai célkitűzéseket kellett felállítani a Lisszaboni stratégia keretein belül, csak nagyon gyenge összehangolása volt az európai és a nemzeti gazdasági politikáknak. Az Európai Tanács tehát a kormány és az államfő 2010-re úgy döntöttek, hogy az európai gazdaságot a világ legversenyképesebb gazdaságává teszik. A kutatás, az innováció, új technológiák, a, e, a tudás e, gazdaság e, és, és más területek segítségével. Ezen célkitűzések megvalósítása 80%-ben nemzeti eh, hatáskörbe tartozkodik, tehát a nemzeti költségvetések eh, finanszírozásával sikerül. És eh, a négy ország tanulmányozása azt mutatta a Dölöát számára, hogy a Lisszaboni célkitűzéseket nem igen vették figyelembe Eh, ezek a tagállamok. Tehát akkor a Lisszaboni stratégia tíz évvel az indulása után kudarcot vallott. Egy-két hét múlva a, a, eh, az európai 2020-as eh, célkitézésekkel foglalkoznak majd az európai csúton, tehát hogy hogy lehet kilábalni a válságból, és hogy lehet eh, mobilizálni eh, az európai erőket azért, hogy elérjük ezeket a célkitűzéseket, és valóban akkor más módszerekkel kell dolgoznunk. Persze ehhez eh, a nemzeti parlamenteknek is együtt kell működni az Európai Parlamenttel. Nos, most akkor átadom a szót a képviselőknek. Szeretném a Bundestagnak a képviselőit különös szeretettel üdvözölni, akik számosan megjelentek itt. Mi azt mondtuk ugyanis korábban, hogy több mint négy képviselő nem lehet egy parlamentből, de a dolgok szerencsés összeesését következtében a Bundestagot ma több képviselő is itt képviseli, mert több más ülésre is jöttek, és Klaus Hagemann is, Hagemann is itt van köztük, aki a Költségvetési Bizottság alelnöke és az Európai Kérdések Albizottságának is egyik tagja. Tehát, hogyha Hagemann úr vagy pedig a Bundestag egy másik tagja szeretne hozzászólni, akkor azonnal megadom nekik a szót azért, hogy kihasználjuk e, e, az itt létüket. Alelnök úr, parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen azt, hogy ilyen kedvesen köszöntették a német parlament a Bundestag költségvetési bizottságának itt jelenlévő tagjait. Egy témára szeretnénk visszatérni, amire ön is utalt, eh, elnök úr, ezzel mi is foglalkozunk, és már intenzíven tárgyaltunk erről kollégákkal is, eh, az alelnök eh, szonyal is. A téma a következő. Hogyan lehetne az együttműködést a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között úgy lefolytatni, hogy a végrehajtó hatalom ellenőrzését hatékonyabban végezzük el és talán azt is kérnénk, hogy dolgozzanak ki javaslatokat, esetleg munkacsoportokban. Amit hát mindenképpen most el kell kezdenünk erről, annak érdekében, hogy hatékonyan használhassuk ezt a lehetőséget a tagállamokban, a kormányokban is, és itt Európában is. És köszönöm, hogy részt vettünk az ülésen. Köszönjük szépen, alelnök úr! egy kérdést tett fel nekem, és mivel elég gyorsan el kell mennie, azonnal választ adok erre. Ez talán azt is lehet lehetővé teszi a, másik, hoz, a többi hozzászólónak, hogy reagáljanak az javaslatomra. A kérdése az volt, hogy hogyan tudjuk konkrétan egy közös munkamódszert fölállítani azért, hogy hatékonyabban tudjunk együttműködni az éves találkozóinkon. Én csak most bedobok egy gondolatot, és pedig láthatták, hogy néhány napja az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a jobb költségvetési, nemzeti költségvetési politikák összehangolására mindegyik kormány a, a költségvetési előtervezetet, előzetes tervezetet elküldi e, Brüsszelbe, vagy a pénzügyminiszterek tanácsa, vagy a bizottság megvizsgálja ezeket, és hogyha a közösségi célkitűzéseknek megfelelnek, akkor a e, beleegyezését adja abba, hogy a Nemzeti Parlament elé vigyék elfogadásra a költségvetési tervezetet. Nem tudom, hogy erről mit gondolnak önök. Ugyanis ez ellenvetéseket is felvethet. Már is megfogalmaztak néhány kritikát. Magam Franciaországban nem látom, hogy a francia parlamentnek a költségvetési bizottsága elfogadná ezt a fajta előzetes ellenőrzést az európai intézmények részéről. Személyes véleményem az, hogy talán jobb lenne, hogyha a parlamentek vennének részt elsőként az ilyenfajta összehangolásban. A legtöbb parlamentben van egy költségvetési orientációs vita, legalábbis így hívjuk Franciaországban, amely más, mint a költségvetés megvitatása. A legtöbb országban a költségvetési év az ugyanaz, mint a naptári év, de sajnos nem mindenütt. Nos, tehát szab tavasszal vannak ez a költségvetési iránymutatási ö, megbeszélések, és akkor ősszel fogadjuk el a költségvetést, az e- Európai Unióban is itt van. Nos, tehát a kérdésem az, hogy miért nem tudnánk megegyezni abban, hogy ezeket a költségvetési orientációs vitákat ugyanakkor tartsuk. Lehet egy kétnapos vita, amelynek során az első napot együtt tartanánk, a második nap pedig mindenki otthon tartja meg ezt a vitát tehát a nemzeti parlamentek kebelében. És az első nap tehát akkor azt mondhatnánk, hogy a 27 nemzeti és az egy európai parlament között megtartjuk ezt a vitát. Mindenki otthon marad, de vannak már modern kommunikációs módszerek, amelyek segítségével együtt vitatjuk meg a költségvetéseinket. És egyszerűen az a tény, hogy megszervezzük ezt a vitát, két-három előnyel járna, méghozzá jelentős előnyökkel. Az első ilyen előny az lenne, hogy ez lehetővé teszi, hogy ugyanolyan gazdasági feltevésekből induljunk ki, tehát mit értünk a növekedés, az euró értéke, a, az olaj, egy-egy hordó olaj értéke, stb. stb. alatt és akkor mindegyik ország míg eddig más-más gazdasági feltevésekből indulnak el az országok, amely hát ugye problémát jelent a költségvetés területén. Tehát így azonos gazdasági feltételezésekből indulnánk ki. És hogyha mindannyian ezt az elemzést megtesszük, akkor el kell jutnunk a, ahhoz, hogy tudjuk, hogy az egyes költségvetések hogy tudnak megfelelni az európai fegyelemnek például a stabilitási és növekedési paktum, amely figyelembe veszi a, költségvetés, a, pénzügyi válságot, tehát mindez kötelez az embereket olyasmire, hogy megvizsgálja, hogy hogy tudja a saját költségvetésében megőrizni a közös politikáknak a finanszírozását, tehát a kutatás, az innováció, a képzés, tehát olyan politikák területéről, amelyekben megegyeztek az európai vezetők. És akkor ezeket mindenki figyelembe veszi a saját költségvetésében is, nyilván már előtte az európai költségvetésben, de aztán mindenki a nemzeti költségvetésben is. Tehát úgy tűnik számára, hogyha hozzászoknánk ahhoz, hogy együtt kezdjük el a költségvetési munkánkat, az már azt jelenteni, hogy a zsákutcákat elkerülnünk, amelyek Európában eh, még mindig léteznek. Mi már a határokat megszüntettük, az ellenőrzéseket megszüntettük, de eh, de egyelőre a politikai viták azok eh, nemzetiek maradnak. Még olyan területeken is, ahol a nagy irányokat együtt határozzuk meg Brüsszelben. Tehát, ha megpróbálunk egy ilyenfajta találkozót mindig megszervezni, anélkül, hogy ennek bármilyen jogi kötelezettségei lennének. Tehát olyan, olyan találkozott, mint a mai is. Tehát akkor egy ilyen egyszerű eljárás segítségével sikerülne talán már megtenni egy első erőfeszítést, és összehangolni a költségvetési politikákat, miközben biztosítjuk, hogy a parlament, nemzeti parlamenteket bevonjuk ebbe a munkába, és utána mindegyik kormány és az Európai Bizottság előkészíthetné a nagyobb iránymutatásokat. Nos, tehát ez egy egyszerű javaslat, amelyet most a vita kezdetén bedobtam a köztudatba. Nos, van egy olasz ö, ö, nagy számú ö, küldöttség, és köztük Garavája úr a szenátusból kért szót. Monsieur le Président. Parancsoljon, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák! A szenátus képviselői szeretnék megköszönni ezt a lehetőséget. Először is arra a lehetséges szinergiára szeretnék koncentrálni, amelyet az EU és a nemzeti költségvetések között lehetne létrehozni. Aztán pedig az olasz szenátus eh, költségvetési bizottságának a véleményére szeretnék kitérni. Először is osztjuk Lemaszur úr véleményét. Nagyon csekély számú lehetőségünk van szinergiára, az EU és a nemzeti költségvetések összehangolására források hiányában. Ez a tanulmány eh, nem mutatott rá olyan lehetséges utakra, ahogyan a közpolitikákat össze lehetne hangolni, és ezek között átcsoportosítást meg lehetne valósítani. És ezt mutatja azok, az, mutatják azok az interjúk, amelyeket a Deloitte végzett, és ezek azt mutatják, hogy az emberek sokkal inkább fókuszálnak költségvetési kérdésekben nemzeti szintre, mint az Európai Unióra. Vannak olyan változatok, a költségvetés a nemzeti szinten mindig éves, az EU szinten pedig több éves pénzügyi keretről beszélünk. Éppen ezért teljesen eltérő a kettőnek a logikája. Kérdezem, hogy akkor hogy lehetne az olasz költségvetés mondjuk az uniósal összehozni? A nyílt módszer túlságosan gyenge erre a koordinációra, hiszen ugyanazt láttuk, mint a a gazdasági iránymutatás e, esetére, és éppen ezért érdeklődéssel hallgattuk a javaslatát ezekre a közös vitákra, hiszen hogyha ugyanabból indulunk ki, akkor úgy a hasonló eredményre tudnánk jutni. Az olasz költségvetési kiány csökkentésére azt gondolom, hogy nem a szinergia lesz hivatott, hanem az, hogyha ha a minisztériumokat például arra kötelezzük, hogy csökkentsék a prioritásaik számát. Hogyha ugyanolyan kategóriákban gondolkodunk, mint az Európai Uniós költségvetés. És éppen ezért így tudnánk az összeközelítést leginkább kihasználni. Ösztönzően hathatna a, az Európai Uniós források felhasználására, hogyha ezt koordináltabb módon tennénk. Azt gondolom, hogy javasolhatjuk a szenátusnak is, és a költségvetési szakbizottságnak is, hogy több szinergiát teremtsenek meg a nemzeti politikák, és az EU költségvetés által finanszírozott politikákban. Ez különösen igaz Olaszország esetében. És széleskörű vitát folytattunk az Európai Uniós költségvetésről, és az derült ki, hogy az integráció évtizedei és azok a makrogazdasági e, e, egyensúlytalanságok, amelyek az országok között voltak, ezek csak növekedtek, és még mindig vannak olyan területek, ahol e, a kereskedelmi mérlegünk romlik. Ezzel szemben vannak olyan országok, amelyek kereskedelmi többletet rend, könyvelhetnek el. Hogyha ezeknek az összehangolása nem működik, akkor a közös valuta is komoly veszélybe kerülhet. A legnagyobb elképzelhető közelítés az lenne, hogyha közösen vitatnánk meg az uniós költségvetést. Éppen ezért a, ennek a következményei kime, ha hatalmasak lennének a kohéziós és strukturális alapokra. Hogyha több ország által biztosított kölcsön, amelyet Görögországnak nyújtottunk, ez már ehhez már majd, hogy nem alkotmányos változás, változtatást igényelt Európa részéről. És ez azt is jelenti, hogy ebben az esetben Európán kívüli forrásokat vettük igénybe. Ebben az esetben Európa megmentette Görögországot. De a, az európai költségvetésben nincs mozgástér arra, hogy minden országnak a, a hiányát befoltozza. Éppen ezért ezt alapvetően kellene a költségvetés természetét megváltoztatni, hogy erre is jusson. Éppen ezért arra szeretném az LP e Költségvetési Bizottságát megkérni, hogy szenteljen egy ülést ennek a témának a nemzeti parlamentek bevonásával. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. elnök úr. Most pedig Keres a úrnak adom át a szót, aki a francia nemzetgyűlést képviseli. Köszönjük szépen, eh, elnök úr, hogy megszervezték ezt a hasznos eh, eh, találkozót, ugyanis egy mélyre nyúló és súlyos válság idején találkozunk itt, és nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hozunk az elkövetkezendő hónapokban. Azért is köszönjük ezt a találkozót, az, mert nem mindig könnyű pontos javaslatokat tennünk, épp ezért nagyon, fontos, nagyon jó, hogy nemzeti parlamentek köz, együtt dolgok, reagálhatnak. Én osztom az ön nézetét, és valóban úgy látom, hogy két követelmény áll előttünk és az európai országok mindegyikének ezeket alkalmazni kell. Az első az, hogy hogy a költségvet, állami költségvetéseket egészségesebbé tegyük, a második pedig az, hogy a növekedést elérjük. Ugyanis e, e, nyilván deficites helyszeg van az országokban, ugyanakkor Európában a növekedés üteme nagyon is lelassult, és ez lényeges probléma. A két célkitűzés összebékítése eléggé nehéz, ugyanis eddig, és ez elhangzott már, nem történt meg kielégítő módon és pedig a különböző gazdaságok konvergenciája e-, európai szinten nem történt meg. Épp ezért új eszközökre van szükség. És az önök elemzését is osztom, tehát, hogy az európai költségvetésben erős európai közbelépést kell biztosítani azért, hogyha európai szinten növekedést akarunk elérni. Lehet, hogy itt személyes véleményemet mondom, szerintem akár el is juthatnánk ahhoz, hogy a költségvetés terén egy európai tisztességes, tiszta fiskalitást valósítsunk meg. Láthatjuk, hogy az összehangolás, költségvetés összehangolás hiánya nem fenntartható a továbbiakban. Épp ezért e, össze kell hangolni valóban a munkánkat, és tanulságokat levonni az utóbbi évek eseményéből. Mivel ugye az összehangolás eddig nem működött. A bizottságnak a javaslata e, javaslatát nem mindig értették meg jól. Lehet, hogy azért, mert nem mindig magyarázták meg jól. Engem nem döbbent meg ez a javaslat. Ugyanakkor igaz, hogy Franciaországban eh, nem eh, kedvezően fogadták, hiszen néhányan úgy látják, hogy ez a nemzeti szuverenitás sérti. Ugyanakkor világos, hogy ilyen irányba kell elmozdulnia az összehangolásnak. Épp ezért tartom az ön javaslatát érdekesnek, bármilyen is legyen az, hogy ennek milyen módját választjuk, a nemzeti parlamenteket be kell vonni. Ez egy színek van non feltétel. Tehát az önök javaslata, az ön javaslata, tehát hogy évente legyen egy parlamentek közi konferencia, nagyon lényeges szerintem, hiszen ez lehetővé tenni, hogy bizonyos számú vonakodást eloszlassunk. Például a bizottság javaslatával kapcsolatban mutatott francia reagálást is. Tehát azt hiszem, hogy a parlamenti képviselők, a francia parlamenti képviselők ezt jól fogadnák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, itt vannak a német barátaink, és ezért szeretnék egy megjegyzést tenni. Három nemzeti parlament képviseletre beszélt a német, az olasz és a francia képviselő. Ez pedig a három legnagyobb eh, gazdasága az eurózónának és a kontinentális Európának. Ez a három ország bizonyos szempontból teljesen különböző helyzetben van, például a versenyképesség szempontjából. A külső egyensúly is a költségvetési helyzetet tükrözi. Ugyanakkor ennek a három országnak közös betegsége van, közös baja, ez pedig, hogy gyenge a növekedés szintje. Ezt a három országot, tehát amelyek a legjelentősebb eurozónai országok gazdasági szempontból, vérszegénységgel küszködik. A század első hét évében, még a válság előtt, tehát mondom, még a válság előtt, és mint mondtam korábban, ez a hét első év a legjobb gazdasági éve volt Ázsiát, hogyha Latin Amerikát, Afrikát, stb. vesszük figyelembe, akkor is láthatjuk, hogy mi történt. Például Afrika most már 5%-os növekedéssel rendelkezik és, mint mondtam, a válság előtt mi nálunk csak egy százalékos volt a növekedés. Tehát ez az a közösség, közös betegség, amelyet, amelyből ki kell gyógyítanunk eh, magunkat. Ennek a három országnak pedig különböző stratégiája volt, és megértjük a német eh, barátainknak a eh, helyzetést, hiszen ha összehasonlítjuk Németországot és Franciaországot, láthatjuk, hogy a németek ugyanebben az időszakban erőfeszítéseket tettek, a franciák viszont nem. És tíz évvel később a németeknek nem jutalmazták emiatt, ugyan ők a legversenyképességébe váltak, és az első exportáló ország Kínával együtt, de a, B, a, a, a GNP az nagyon lassú, nagyon alacsony nem csökken a munkanélküliség, és a az elkövetkező tíz évben a növekedési lehetség, lehetőség, még akkor is, hogyha a válságot sikerül meg befejezni, akkor is azt látjuk, hogy Németország elvesztette a, a növekedését. Nem akarok itt most jósolni, de Olaszországban is például az első hét év alatt nulla százalékos növekedés volt. Miközben az, a világ többi része nagy növekedés mutatott. És ez a legnagyobb baj, mert hogyha nem lesz két és fél három százalékos növekedés évente, több éven keresztül, nem tudjuk finanszírozni a nyugdíjrendszerünket, a a versenyképességünket. És ez azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen egy tudományos probléma van, tehát hogy mi, mi a jó politika, a, a gazdasági takarékosság és a jövő fin- programjának a finanszírozása között. Tehát nyilván van itt egymás között megoldásokat találni, hiszen innovatív politikákat nem folytathatunk, hogyha ezt nem tudjuk támogatni költségvetési eszközökkel. Tehát fontos épp ezért, hogy eszmét cseréljünk, és a partnereink, tehát az Európai Unió partnerei, sikeres partnerei példáin okulnunk kell. Nos, akkor most a Nemzeti Parlamentek három képviselőjének adok szót, és az Európai Parlament egy eminens képviselőjének, Salvador Garigának is megadom a szót, aki nem csak Európát, hanem a Spanyolországot is képviseli. <laughs> milyen hatalmas felelősséget ruházott rám, elnök úr. Nos, azzal szeretném kezdeni, hogy a spanyol képviselők, a spanyol parlament képviselőinek a nevében üdvözlöm Önöket. Sokan nem tudtak eljönni a költségvetés lefaragásával kapcsolatos szigorútó intézkedések miatt, ennek elég sok hatása lesz. Szerettünk volna ugyanis itt egy közös álláspontot ismertetni, sok mindenben ugyanis teljesen egyetértünk eh, abból, amit az elnök úr, Alain Lamaszúr úr eh, elmondott eh, már nekünk a mai nap során. Milyen irányba mutasson a költségvetési politikánk? Nagyon fontos lenne, az otthoni képviselőkkel is megértetni, hogy milyen sok az ellentmondás a közösségi célok és a célok megvalósításához rendelkezésre álló források között. Különböző európai tanácsi formációk fogadnak el, célokat, és azután ezeket ismertetik a miniszteri tanácsülések után a tagállamok megfelelő szerveinek a képviselőivel. De nem magyarázzák el soha eléggé, hogy a célok eléréséhez mennyi forrás áll rendelkezésre. Én otthon a parlamentben vagyok képviselő, és ahogyan az olasz kollégám is elmondta, Gyakran megkérdezik tőlünk, parlamenti képviselőktől azt, hogy hát mire kerül nekünk Európa és mit hoz nekünk a konyhára az, hogyha itt az EU-ban beruházunk Európába, úgymond. Elég sok vita folyik, és jó, hogyha eszmét cserélnek a tagállami parlamentek képviselői és az Európai Parlament képviselői hiszen nekünk együttesen, mint parlamenti képviselőknek a tanácssal van, kell sokszor konfrontálódnunk, és együtt kell megegyeznünk a költségvetésben, a rugalmassági eszközök alkalmazásában. Hát nagyon gyakran kell a tanácstól mondjuk kényszerítenünk azt, hogy mondjuk 10 millióval többet adjon, vagy szálljon a rugalmassági eszközre, vagy a globalizációs alap, vagy a szolidaritási alap forrásait növelje. Ezek persze költségvetés technikai szabályozási kérdések. De a nemzeti parlamenteknek ezeket a szabályokat ismerni kell, és ezekre kell hagyatkozniuk. Ugyan Lamasz úr, úr is mondta, az eszközeink, a forrásaink tulajdonképpen a nemzeti befizetésekből adódnak, és ezért mindenképpen szükség van arra, hogy a nemzeti parlamentekkel is legyen koordináció, ne csak a pénzügyminiszterek között. Hogyha vizsgálni akarjuk az európai helyzetet a költségvetés területén, biztosan és a konfliktusra is, és ellentmondásra is bukkanunk és jó lenne, ha Lamaszur úr javaslata megvalósulna, hogyha lenne egy autentikus vita a költségvetésekről, hogy közelíteni lehetne egymáshoz a tagállami költségvetési politikákat az EU költségvetési politikájával. Hogyha lenne egy folyamatos egyeztetés, összehangolás, akkor erősödhet a bizalom. Ha ez nem lesz, akkor egyre több lesz a bizalmatlanság és az ellenállás és mindenki csak a másik felelősségére fog hivatkozni, ami lehetetlené fogja tenni a költségvetési politikák összehangolását. Lamaszúr úr elgondolása tehát véleményünk szerint jó, és megérdemelni, hogy valamennyien támogassuk. Köszönjük, Salvador. A lengyel költségveti, parlament költségvetési bizottság képviselője is itt van, Kazimierz Kleinna, akinek megadom a szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy megszervezték ezt a találkozót, ugyanis véleményem szerint a költségvetés koordinálása, illetve a pénzügyi válság elhárítása annyira fontosak, hogy ebben a nemzeti parlamentek is feltétlenül szerepet kell, hogy kapjanak. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament ilyen elkötelezett eh, ezen a területen. Lengyelországban is eh, folyik vita ezekről a kérdésekről, eh, különösen arról, hogy hogyan sikerült úgy túljutnunk a válságon, hogy kevesebb volt nálunk a probléma, mint sok más tagállamban persze azért vannak olyan problémák, amelyek mindenkit érintenek, és amit Lengyelországot is még a jövőben is sújtani fogják. Nagyon érdekel minket tehát az, hogy hogyan tudnánk a jövőben e, esetleg jelentkező problémákat elhárítani, hogyan lehetne megelőzni azt, hogy a jövőben újabb pénzügyi válságok robbanjanak ki. A költségvetési fegyelem ebből a szempontból rendkívül fontos. És azt hiszem, azok az országok, amelyeknél valóban fegyelmezett a költségvetés, és a költségvetés végrehajtása. Ezeket az országokat is szankciókkal sújt alkotja mm, az Európai Unió is, Eh, ha már alkalmazunk szankciókat, akkor viszont szeretnénk, ha ezek, ezek fair, eh, tisztességes eh, szankciók lennének. Szó szóval esett közelmúltban arról, hogy esetleg megvonják a strukturális alapból, vagy a kohéziós alapból folyamatottattá forrósított támogatásokat azoktól, akik nem megfelelő, vagy nem elég fegyelmezett költségvetési politikát folytatnak. Ez elfogadhatatlan, ugyanis ez pont a legszegényebb tagállamokat sújtaná. Azt hiszem, ezen a területen más mechanizmusokra van szükség. Nem ellenezzük a szankciókat, mint olyanokat, de azt fontosnak tartanánk, hogy akkor ezek minden tagállamra vonatkozzanak, és ne függjenek attól, hogy milyen támogatásokat kap valaki melyik, vagy valamelyik európai alapból. A 2020-as stratégia kapcsán különösen a versenyképesség erősítését tartjuk fontosnak, a kutatás és a fejlesztés mindenképpen prioritást kell, hogy jelentsenek a jövőben. Ez a megfelelő, a helyes csapásirány. De arra is emlékezzünk, hogy a gyakorlatban és hosszú távon ez lehet, hogy azt fogja jelenteni, hogy lesznek az Európai Unióban olyan régiók, olyan tagállamok, amelyek gyorsabban fognak fejlődni, és lesznek olyanok, amelyek leszakadnak, lemaradnak. És ezért véleményem szerint nem csupán azt kell megvizsgálnunk, hogy hol vannak a nagyon fontos K plusz F központok, hanem figyelembe kell venni bizonyos földrajzi sajátosságokat is. Fontos, hogy az Európai Unió minden részén legyenek eh, ilyen kutatóközpontok a nemzeti költségvetések és az európai költségvetés közötti koordináció kérdése nagyon fontos. Az elnök felhívta a figyelmünket néhány szempontra, néhány problémára. Azt hiszem, hogy vannak olyan területek, ahol lehetséges a koordináció költségvetés, illetve a beruházások területén is, csak hogy néhány példát mondjak. Lengyelországban és az Unió más országaiban is több régiót sújtott az árvíz. És um, a költségvetési programjaink kapcsán bizonyos uh, árvíz elhárítási, környezetvédelmi beruházásokat uh, koordinálhatnánk jobban. Tehát a katasztrófa, védelem területén a határon átnyúló összefüggésben jó lenne, ha koordinálnánk az erőfeszítéseket, hogy ha valamelyik ország beruház ilyen célok, akkor az ne legyen átfedés, várhuzamosság, ugyanazt a beruházást ne valósítsa meg egy másik ország is egyidejűleg és próbáljuk meg a lehető leghatékonyabban fellépni. Egy másik példa lehetne a közlekedési infrastruktúra, vagy az energia, az energiabiztonság európai szinten. Itt megint csak nyilvánvaló, hogy a költségvetési koordináció fontos, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szubszidiaritás elve miatt az Európai Unió nem helyettesíti a nemzeti szintű hatóságok fellépéseit vagy magukat a hatóságokat. Az EU ki, ki kell, hogy egészítse, és kell, hogy támogassa azokat a nemzeti fellépéseket, amelyeknek az a célja, hogy erősödjön a költségvetés és a gazdaság. Remélem, hogy a jövőben is fogunk találkozni, és további lehetőségeket is megpróbálunk majd feltárni annak kapcsán, hogy hogyan lehetne valóban konkrétan jobban koordinálni a költségvetési politikát. Köszönjük, elnök úr, és kihasználom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a 2009-es éves lengyel eh, gazdasági eredmények nagyon jó eh, benyomást tettek rajtunk, hiszen ez volt az egyetlen ország, amely egy pozitív növekedést tudott elérni, és reméljük, hogy idén még jobb eredményeket érnek el. Nos, egy olyan ország, amely gazdasági nehézségekkel küzdik, képviselője fog most beszélni, Görán Ferm, aki a Szocialisták és Demokraták frakciáját képviseli. Köszönöm szépen. Nem csak, mint Svédország képviselője, Svédországban a pártom kisebbséghez tartozik, de Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes vitának lehettünk itt tanúi. Őszintén úgy gondolom, hogy arra a lendületre kell koncentrálni, amit ki lehetne hozni ebből a dologból, ebből a válságból, hiszen a válságok néha új gondolatokra indítanak bennünket már most is új gondolattal, új megközelítéssel élünk az Európai Uniós költségvetés felé, és okozta mindezt a, a válság. Példának okáért a, mindjárt a brit miniszter, pénzügyminiszter mindjárt első hivatali napján azzal fenyegetőzött, hogy megvétózzák az EU költségvetést. Most egy ilyen helyzetben egy, ha a, az Európai Parlament azt szorgalmazná, hogy közös legyen az adózás, vagy, vagy valamit közösen készít, csináljunk költségvetési területen, akkor azt hiszem, hogy mindenki tiltakozna. De nem erről van szó. A szocialisták és az SD készrében elindítottunk magunk között egy vitát, egy szakpolitikai anyagot készítettünk, amelybe a nemzeti delegációk tagjai tettek hozzá a véleményükkel. Hogyha növekedést akarunk, infrastruktúrát, kutatásfejlesztést, pénzügyi stabilitást, stb., akkor cselekednünk kell. Európai együttműködésre van szükség a, fej, a társadalom fejlődés érdekében. A nem csak a Lisszaboni stratégia folytatásaként, hanem azért is, mert globalizáció van, mert változik az éghajlat. Ennek ellenére a tagállamok egyre több feladatot ruháznak rá az Európai Unióra. Egyre több feladatot, de nem egyre több forrást hozzá. Ha megnézzük ezeket a feladatokat, bevándorlás és belügy, éghajlatváltozás, kül- és biztonságpolitika, ezek drága dolgok, kérem szépen. Még mindig, mindig mondhatjuk azt, hogy vannak új prioritásaink, akkor söpöljük félre a régieket. Csak az a gond, hogy amikor ezt javasolja néhány tagállam, például, hogy a kapot kurtítsuk meg, akkor vannak mindig, akik azt mondják, hogy ne tegyük. Ha vannak tagországok, akik azt mondják, hogy költsünk kevesebbet a kohézióra, akkor van, majd lesz olyan, aki ennek ellene mond. Aztán van, aki azt mondja, hogy bővítsük az uniót újabb és akkor szegényebb tagállamokkal, más azt mondja, hogy ne. No, akkor ebből hogy lehet kikerülni? Még magunk között a politikai frakciókban is megosztottak vagyunk a költségvetési reforma kapcsolatos munkaanyagukban lefektettük, hogy a költség, az elköltések minőségét kell növelni, egyszerűsíteni kell, hatékonyságot növelni, tehát kevesebből kell többet kihoznunk. És azt gondolom, hogy erre kell koncentrálnunk sokkal jobban. Több figyelmet kell fordítani a kiegészítő jellegre az európai és a nemzeti költségvetések között olyan politikákra kell figyelni, ahol érdemi európai hozzáadott értéket tudunk teremteni. Például kutatás, fejlesztés, például határon átnyúló energiaügyi befektetések, koncentráljuk ezekre. Foglalkozzunk többet a nemzeti megtakarás, megtakarításokkal, amelyeket az európai együttműködéssel lehet elérni. És ez oda vezet, hogy kevesebb eh, lesz a nemzeti közkiadás. De azt is figyelembe kell venni, hogy hogy egyre többet fognak a tagországok maguk is megtakarítani, hogyha együttműködünk európai szinten. Meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét, hogy lehet társfinanszírozással megoldani, például a PPP eh, konstrukciókkal, és sokkal kreatívabban kellene használni az európai alapokat is stb. Aztán a bevételekre nézve is új módszereket kell kidolgoznunk. És ne felejtsük el, hogy ennek mind a tagállamok közötti megállapodáson kell alapulnia. Elvethetjük a, az Európai Uniós ö, adóztatási kompetenciát, nem fog működni. Néhány évvel ezelőtt azt olvastuk egy munkaanyagban, hogy ezt a nemzeti kompetenciát tiszteletben kell tartani, de amit megtehetünk, ami az adózást illeti, és ez lesz az utolsó megjegyzésem, hogy ami minket egy kicsit aggaszt, az, hogy a tagállamok úgy tűnik, hogy nem nagyon akarnának fizetni az Európai Uniós költségvetésen keresztül, amit kapnak. Viszont hajlandóak fizetni más mechanizmusokon keresztül. Tehát mondjuk az éghajlatváltozási, a pénzügyi válságra létrehozott um, speciális mechanizmusokon keresztül. Következésképp csökken az átláthatóság, csökken annak a lehetősége, hogy összességében állítsunk fel prioritásokat és ezekhez megfelelő allokációkat, sokkal kisebb a demokratikusság és az elszámoltathatóság szintje, ezt, ezzel ke, valamit kell kezdenünk, és ez aggaszt minket. Tisztelt elnök úr, én azt gondolom, hogy többször kellene találkoznunk, és szervezettebb módon az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamenteknek. Ez egy módja lehet annak, hogy erre, ezt, erre a feladatra válaszoljunk. Köszönöm. Oui, merci. Köszönöm, Göran. Talán illusztrálhatom azt, amit Göran Fermel mondott. Nos, sürgősen kell a kormányoknak bizonyos döntéseket hozni, amelyet valóban egyesek jól jóvá hagynak. De olyan feltételek között teszik ezt, hogy a parlamenti ellenőrzés lehetetlenné válik. És épp ezért nem hagyhatjuk jóvá ezt a, az eljárást mivel bennünket az, a, az állampolgárok választottak meg, hogy a nemzeti alkotmányokat és az európai alkotmányt alkalmazzuk. Két példát adnék, egyet a kiadások, másik pedig a bevételek oldaláról. A, az, a kiadások részéről az Európai Tanácsülés januárban Az éghajlatváltozási politika kapcsán és a kopenhágai konferencia kudarca eredményeként úgy döntött, hogy egy javaslatot ö, ö, fogad, amelyet még a kopenhágai konferencia előtt dolgoztak ki, amely segítene a fejlődő országoknak a az éghajlat változás következményei elleni harcban, és két és fél milliárd euró segít nyújtottak volna nekünk. Sajtó közleményben tudtuk meg, hogy 2010-ben az Európai tanács tehát már 2010-től kezdve ő két és fél milliárd eurót biztosít az üvegházhatású gázok hatásának csökkentésére, és hogy ezt 2011-ben és 2012-ben is megújítják, és aztán növelik is. És amikor ezt meghallottuk, akkor egy kicsit eh, meglepődtünk. És amikor érdeklődtem, akkor azt mondták nekünk, hogy nem, nem, nem, ezek, e, e, önöknek ezekhez semmi köze, ez nem az európai költségvetésből van, hanem a nemzeti költségvetésből. Tehát a nemzeti e, parlamentek képviselői egyetértettek abban, és megtárgyalták ezeket az összegeket, tehát hogy ezeket az összegeket felhasználják. Tehát ez a, a nemzeti parlamentek, tehát az országnak a GDP, GNP-ből jön. Nos, tehát mi ezt megtudtuk, és ez a az Európai Parlament ellenérzése alól teljesen kicsúzik, és szerintem a nemzeti parlamentek ellenőrzése alól is. Tehát ez azt jelenti, hogy mindegyik nemzeti parlament ugyan jóvá hagyta ezt a kis nemzeti hozzájárulást, de hogy ennek a politikának a hatékonyságát megítélhesse Szlovénia, vagy Hollandia, vagy Franciaország, ez lehetetlen, tehát a saját kis nemzeti részéket megítelhetik, de globálisan nem. Tehát ez a parlamenti ellenőrzés alól kibújik mind a bevételek, mind a kiadások oldalán. Azt hiszem, hogy 20, a 27 tagállamból 21-22 küldött Afganisztába csapatokat, anélkül, anélkül, hogy ez valós parlamenti ellenőrzés alá kerülhetne. Nos, ennyit a kiadások oldaláról. A bevételék oldaláról megelégedéssel vettük tudomásul, hogy a kormányaink egy pénzügyi mentőövet, mentőöv programot dolgoztak ki, és közös 750 milliárd euró, eurót biztosított, amely a nemzeti kölcsön és és 60 milliárd kölcsönzési kapacitást biztosítottak az Európai Uniónak. Hogyha elolvassuk a szerződést, akkor láthatjuk, hogy lehetővé teszi a szerződés az Európai Unió számára, hogy kölcsönöket vegyen föl. És tehát az Európai Bizottság, ha szüksége mutatkozik, akkor 60 milliárd eurót vehet, kölcsönt vehet föl, hogy segítsen olyan országnak, amely különleges pénzügyi nehézségekkel küzdik. És ez a 60 milliárd euró sehol sem jelenik meg, sem a nemzeti, sem az európai költségvetésben a nemzeti költségvetésben csak a, az a részesedés jelentkezik meg, amely a 440 milliárdból őket e, érinti. Nos, tehát ez a 60 milliárdos e, költségvetés, ez a 60 milliárdos kölcsön, ez minden e, ellenőrzés alól kibújik. Nos, hát Épp ezért kell együtt működnünk, együtt dolgozni azért, hogy a költségvetési egyet, egy összehangolás lehetővé tegye egyrészt azt, hogy kiegészítő jellegét biztosítsuk a nemzeti és az európai költségvetési döntéseket, és valódi ellenőrzést, parlamenti ellenőrzést gyakorolhassunk nyilvános vitákkal, a közvélemény és a média részére is bemutatva ezeket a kérdéseket, és amely, mivel sürgető a kérdés, már most is bevethető, de ugyanakkor az eljárások nem kielégítőek. Most akkor az olasz képviselőház képviselőjének Dulió úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik megköszönték Lamaszúr úrnak, hogy lehetővé tette ezt a mai találkozót, amely véleményem szerint nagyon hasznos. Többször jöttem már Brüsszelbe különböző eszmecserékre, és meg vagyok győződve arról, hogy az EU költségvetése és a nemzeti költségvetések között több szinergia hatást kellene érvényesítenünk elsősorban a növekedés érdekében, de más célok miatt is fontos lenne ez. A szubszidiaritás elvére már többször hivatkoztunk, el kell kerülni, hogy azt a feladatot, amit a tagállamok jobban meg tudnak valósítani, EU szinten próbáljuk elvégezni az EU szintjén, az a supranacionális szinten azokat a feladatokat kell megoldani, amiket nem lehet e, egyedül a tagállamok e, szintjén e, megvalósítani. Sokszor ez csak játék a szavakkal. Nagyon gyakran beszélünk a versenyképesség erősítéséről, és hogyha körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy olyan politikusok hozzák meg a döntéseket, amelyek igazán csak nemzetek feletti szinteken érvényesülő intézkedésekben gondolkoznak csak. Ranasz úr, úr is elmondta, hogy a legerősebb nemzetállamok, amelyekhez azért talán Olaszországot is hozzá sorolhatjuk, nem tudtak olyan növekedési ütemet produkálni, mint ami tőlük talán elvárható lett volna, vagy amit sok más területen megvalósítottak a múltban. Le kell vonni a tanulságokat. A egyes, nagyon büszke, önálló tagállamok a globális versenyben nem tudják saját magukat megmenteni, úgymond, aki még mindig hisz ebben, az nagyon keserűen fog csalódni valamennyien közösen kell, hogy gondolkozzunk azon, hogy mi az, amit az EU szintjén közösen tehetnénk meg. Világos az, hogy természetesen figyelembe kell vennünk, tiszteletben kell tartanunk az országok közötti különbségeket. De mindennek előtt a közös, az egyeztetett fellépésre szükség van, hogyha több növekedést akarunk és ami a közpénzügyek területét illeti, ott az egyensúlyt kell megteremteni. De más módon kell ezt megkísérelni, mint a múltban hogyha mindig valamennyien foglalkoznánk azzal, hogy hogyan lehetne ezt a célt megvalósítani, akkor azt hiszem, hogy talán azt, lesz, azt mondhatnánk majd erről, hogy jó, az orvos nagyon remekül dolgozott, és sikeres volt, csak éppen a beteg közben meghalt. Ezért nagyon fontos, hogy figyelembe vegyünk minden lehetséges szempontot. Görögország. Görögország, ami Görögországgal történt, az nem ismétlődhet meg. Ez legyen egy figyelmeztetés a számunkra. A tanulmányt csak felületesen tudtam átolvasni, és a 2011-es EU költségvetéssel kapcsolatos anyagot is átolvasva nyilvánvaló, hogy az EU költségvetés nagyon szerény, hogyha azt nézzük, hogy milyen fontos célokat kellene megvalósítani. A Eh, saját források és a költségvetési keret eh, kapcsán, azonban volt egy-két olyan terület is, ahol talán túl messzire ment az EU költségvetése. Karavella eh, kollega azt mondta, hogy Görögországgal kapcsolatos intézkedéseket a tagállamok a költségvetésen kívüli forrásokból biztosították. Hát ez igazából nincs teljesen rendben. A közvélemény is érzékelt az, hogy Európa nem különösebben egyeztetett és határozott módon lépett fel a válság kapcsán. És felvetődik egy olyan kérdés is, amely már elég régóta válaszra vár, és amit Lamassur elnök is feltett nincs elég forrása az EU-nak arra, hogy a saját maga által kitűzött célokat megvalósítsa és pedig ezen célok közül többet csak nemzetek fölötti szupranacionális szinten lehet megvalósítani. Hogyha az integrációt tovább akarjuk mélyíteni, akkor kell, hogy az EU rendelkezésre álljanak eszközök, pénzügyi eszközök vagy források is, hogy választ tudjanak adni a kihívásokra és meg tudjon felelni a polgárok elvárásainak. Az emberek ugyanis nagyon konkrét és demokratikus, transzparens ellenőrzést szeretnének a döntések fölött, úgy az EU mint, szintjén, mint a tagállamokon meghozott döntések fölött és több szinergiára lenne lehetőség az EU költségvetése és a nemzeti költségvetések között. Ezek kölcsönösen jobban kellene, hogy megtermékenyítsék egymást. Ennek szellemében is nagyra értékelem azt a javaslatot, amit itt letettek elénk. Nagyon fontos lenne, hogy összehasonlíthatóak legyenek eh, a költségvetések, és ehhez eh, hasonló struktúrára vagy kategóriákra eh, költségvetési sorokra lenne szükség, hiszen a nemzeti politikában már megpróbálunk a regionális vagy a helyi önkormányzatok költségvetéseivel összehasonlítható formában létrehozni költségvetést az egész ország számára, és ehhez homogén kritériumokra van szükség. Ez EU szintjén is a federalisztikus logika mentén ugyanúgy kellene megvalósítani. Rögtön a hozzászólásom végére érek, elnök úr. Egyetértek az elénkezett javaslatokkal, azzal is, hogy legyen eszmecsere, vita költségvetésekről, ugyanis ennek meg lenne az az eredménye, érdemem, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek ellenőrző, demokratikus ellenőrző szerepét erősíteni tudnánk. Azzal is egyetértek, hogy talán tartsunk meg egy parlament közi konferenciát, hogy lehessen vitatkozni, gondolatainkat kicserélni, és nagyon odafigyelni arra, amit a másik mond. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek rendelkeznek költségvetési kompetenciákkal, hatáskörökkel, és a parlamentközi konferencia lehetőséget teremthetne arra, hogy megfelelő csatornába, mederbe tereljük ezeket az eszmecseréket. Azzal is egyet értek, hogy hívjunk össze e, a következő a belga soros elnökség alatt egy pénzügyi konferenciát, ahol is megszülethetne egy politikai megegyezés az a kapcsolatban, hogy hogyan történjen jobban a felosztás, a források felosztása az EU költségvetés és a tagállami költségvetések között a különböző területeken. És az utolsó mondatai, elnök úr, ha valaki még mindig olyan illúzióban ingatná magát, hogy egy nagyobb szinergia az EU költségvetése és a tagállami költségvetések között azt eredményezné, hogy az EU költségvetést tovább csök kellene csökkenteni, ennek a következőt mondanám. Véleményem szerint pontosan egy emelő hatás várható ettől a magasabb szintű koordinációtól és szükség van EU szintű beruházásokra, és arra, hogy olyan célokat valósítsunk meg az EU szintjén, amelyeknek nagy az EU hozzáadott, a hozzáadott érték az egész EU számára, és amelyeket tagállami szinten egyedül nem lehetne megvalósítani. Sok olyan téma van, például a bevándorlás. Ugye Olaszországról tudjuk, hogy olyan, Olaszország olyan ország, amely szinte csak partból, tengerpartból áll, és ezt nem tudjuk lezárni a bevándorlók elől. A szerint véleményem tehát az lenne, és már elég hosszú ideje gondolom ezt, és felajánlottam itt a kollégáknak is Brüsszelben, az Európai Unió hatékony és a polgárok számára felismerhető pénzügyi fellépéseire, beavatkozásaira lenne szükség és pénzt kell biztosítani olyan projekteknek, amelyeknek nagy az európai hozzáadott értéke. Lehetne például az egészségügy, a kutatás területén kiválósági központot létrehozni, és nagy olyan projektekre lenne szükség, ahol konkrétan tudnánk demonstrálni és igazolni azt, hogy milyen mennyivel pozitívabb és több, mennyivel több eredményt hoz az, hogyha európai szinten valósulnak meg bizonyos kezdeményezések vagy projektek. Nem szeretnék most semmilyen érzelgős vagy romantikus megfogalmazást, de ahogy a Lamaszúr elnök is mondta, meg kell győzni mindenkit arról, hogy Európa érték, és hogyha lehetőség van a több szinergiahatás megvalósítására, az egy olyan első lépés, amit mindenképpen üdvözölnünk kell. Köszönjük, kedves kolléga, nagyon sok témát említett a hozzászállásában, és hangsúlyozta a Dölöát iroda egyik javaslatát, amely szerint egy a, az állami államhasztartások konszolidációját célozza meg, tehát a nemzeti költségvetéseket, és a, az európai költségvetést, és a területi költségvetéseket is azért, hogy az algebrai összegét is lássuk a nemzeti költségvetéseknek a gazdasági konjunktúrára hogyha megnézik az európai és a, az Egyesült Állambeli, a, a kín, kínai eredményeket, akkor látjuk, hogy ez az eszköz hiányzik nekünk. Most pedig megadom a szót Görán kollégámnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a dolgok alá alakulása, az megmutatja, hogy milyen egészségi állapotban vannak a különböző költségvetések, tehát a status quo az már nem opció. Ön egy olyan módszert javasolt, amelyet Olli Ren és Barozó elnök úr is javasolt, tehát az átvilágítás. Néhány javaslatom lenne, annak, hogy milyen hatással van ez a e, nemzeti parlamentekre. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha előzetesen e, megvizsgálnánk, hogy mi lenne zavaró e, ezekben a vizsgálatokban. Tehát minden olyan módszert, amely elkenné az igazságot, tehát amely lehetővé tette a tagállamoknak, hogy a bizottság és a partnereik előtt is elrejtsék az igazságot. Tehát tökéletes, hogy az átláthatóság a költségvetési politikákban létezzen. Tehát nem szabad, hogy a, az átvilágítást úgy tekintsék, mintha a szuverenitásuk vagy a nemzeti parlamentek előjogait sérteni meg. Pontosan ez kiegészíteni azt az elvet, hogy ha elfogadjuk a stabilitási punktumot, akkor ez vele jár. Tehát ezt a fajta ellenőrzést, előzetes ellenőrzést el kell fogadni. Tehát egy olyan módszert kellene ö, ö, kidolgozni, amely a tagállamok számára világossá tenni, hogy milyen fajta beavatkozásra van lehetőség. Van egy másik érv is, Eh, arra, hogy bebizonyítsuk, hogy a nemzeti parlamentek semmit sem vesztenek, sőt nyernek, hiszen azzal az eljárással, amit ön megmagyarázott, elmagyarázott, az azt jelenti, hogy a 27 eh, eh, tagállamnak és az Európai Uniónak előzetes betekintési lehetősége, ellenőrzési lehetősége van a költségvetéseket illetően. Tehát ez csak a jónak a, jónak a forrása lehet. Egy utolsó megjegyzése. Azt hiszem, hogy többen hangsúlyoztuk azt, hogy ezt az átvilágítást ne csak a költségvetésre, hanem a versenyképességre is terjesszük ki. Tehát ez egy másik kérdést, amelyet megvitathatnánk közösen azért, hogy a gazdasági és monetáris unió valóban hasznos legyen, és ne a kakofónia uralkodjon, és az eurót is megerősítsük. Többen is említették a kakofóniát, de voltak olyanok, akik olyan tehetségre tettek sző, szó, szert, amely azt eredményezte, hogy az utóbbi hónapoknak a javaslatai azok nem voltak elegendően erősek. Köszönöm szépen, kedves kolléga! az őszintességét díjazom. you speak Blantley, tehát világosan fejezi ki magát, nem pedig mellé beszél. És bátran említ egy, amelyről nem sokat beszélünk egymás között. Hiszen azt mondja, hogy tulajdonképpen fel kellene mérni azt, hogy milyen menekülő utak vannak tulajdonképpen. Én nem tudom megítélni, nem tudok esküdni a Bibliára, hogy Franciaország például kikezdhetetlen-e a tájékoztatás területén. Természetesen remélem, hogy ma már ilyen problémák nem lehetnek, de például a görög példa azt mutatja, hogy máshol is lehetnek hasonló problémák. És nem véletlen, hogy a 80-as években az európai vezetők E, bölcsességükben kiegészítették az európai költségvetést e, nemzeti e, hozzájárulással. Nyilván ezt mindegyik ország gazdaságához kötötték. Tehát a fő kritérium ennek a, a gazdaságnak a megítélésére, gazdagságnak az áfa értéke volt, és a, e, a GDP az csak e, e, kiegészítésként jött. Azóta az értékelési módszerek kiegészíti az Eurostatnak az ellenőrzését, de vannak értelmezési különbségek, technikai problémák, kísértés, hogy nem áruljunk el mindent. Nos, tehát ez egy olyan téma, amelyhez bátran kell nyúlni. Ezért Van Rompuy úr ahogy említettem, indította el ezt a munkacsoportot. Most pedig a portugál nemzetgyűlés kétségbeesési bizottsági elnökének, Pinto úrnak adom meg a szót. E eh, eh, Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, hogy megszervezte ezt a vitát. Szeretném elmondani, hogy az én parlamentemben Nos, a Költségvetési és az Európai Ügyi Bizottságban tárgyaltuk ezeket a kérdéseket az országunkban. Nyilvánvalóan a nemzeti költségvetések hozzájárulása és az európai költségvetéssel való összehangolás nyilvánvalóan a pénzügyi és költségvetési bizottságokban is folytatódik a dokumentumokat és az előadásokat illetően általánosságban egyetértek, a javaslatokkal is egyetértek, az ajánlásokkal is. Én is úgy látom, hogy a költségvetési politikákat össze kell e, hangolni, és az európai és a nemzeti költségvetéseket. Tehát normális, hogy e, fontos a, elemezni ezért a nemzeti és az európai költségvetéseket, és már a kezdetektől fogva a különböző szakpolitikákhoz való hozzájárulást is elemezni kell, és megfelelő szintet kell elérni ezekben a politikákban a hatékonyságot és a versenyképességet eh, illetően az előzetes ellenőrzést, illetve nem jogosítottak fel arra, hogy felszólaljak, de e, a e, személyes e, véleményem a közös megbeszélésről az, hogy ennek több előnye is van. Például a makro kérdésekben például össze tudnánk hangolni a munkát. Meglepett, hogy a tagállamok költségvetése olyan adatokra alkalm, alapulnak néha, amelyek nem összeegyeztethetők. Amikor összehasonlítható adatokról beszélek, itt a költségvetési periméterre gondolok, tehát például a stabilitási paktum keretében is beszéltünk azt, hogy de, tehát, hogy a költségvetést le kell bontani, tehát, hogy összehasonlíthatók lennek a hozzájárulások. Ezért aztán fontos, hogy kötelezzük bizonyos parlamenteket és az Európai Parlamentet, hogy egy külső elemzőt is bevonjanak, a különböző költségvetési bizottságokban, hiszen látom, hogy az én költségvetési bizottságomban is nem csak politikai, hanem technikai viták is folynak, például a módszerekről, a számvitelről, az elemzési eszközekről, Például Portugáliában a köztartozások csökkentésére ezeket bevettük, bevetettük. Tehát azt hiszem, hogy e, ezeknek a költségvetési vidáknak nagyobb értéket biztosíthatnánk, hiszen gyakran ezek vesztenek értékükből különben. Tehát nagyon fontos, hogy kiter, a, az információkat, és a nemzeti költségvetések előzetes elemzése megtörténjen, azért, hogy látsuk, hogy ez az ország tudja-e a kötelezettségvállásait teljesíteni tehát valóban ez a vita segítene a parlamentek költségvetésének a kidolgozásában. Azt hiszem, hogy az éves költségvetés, vagy a naptári év szerinti, vagy a pénzügyi év szerinti nem egy különleges akadály. Tehát szerintem a növekedés és stabilitási paktumhoz hasonlóan jó lenne ez a módszer, és azt hiszem, hogy Lamassur elnek úr segítetne abban, hogy az európai és a nemzeti költségvetéseket harmonizálhassuk, és segítsünk bizonyos nemzeti parlamenteket abban, hogy összehasonlíthassák a saját költségvetéseket mások, ország, mások költségvetésével. Tehát elemezzük, technikai elemzés és politikai vita is legyen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most akkor visszatérünk észak-európai Unió, eh, eh, eh, Európai Unió és Helga Trüppel következik a zöldekről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném ezzel a válsághelyzettel kezdeni, amelyben találjuk magunkat ez válságot jelent az euróra nézve is, az egész közösségre is. Hiszen láttuk a pénzügyi piacok válságát, és ez mind nem fordult volna elő, hogyha nem követtünk volna el hibákat. És a kérdés az, hogy meg találjuk-e magunkban azt a bátorságot és a politikai erőt, hogy ebből, ezekből a hibákból nye, tanuljunk, és a megfelelő irányba induljunk el. Hallottuk azt is az ügynökségtől, hogy a Lisszaboni szerződés esetében elkövettük azt a hibát, hogy sem a tagállamokban, sem az uniós szinten nem rendeltünk költségvetési forrásokat azokhoz a célokhoz, amelyeket kitűztünk. Tehát mit tanulunk ebből? Hogyan lehet a költségvetési politikát jobban összeközelíteni, közelíteni a céljainkkel, mind uniós, mind tagállami szinten. Hiszen ha hiszen így az EU 2020-as stratégiával ugyanazt a játékot el fogjuk játszani, amit a Lisszaboni stratégiával, és akkor megint nem fogjuk elérni a céljainkat. Ezzel el is érkeztünk a második fontos kérdéshez. Elnök úr, a gyenge növekedést, főleg a legnagyobb országokban említette, Nevezetesen, hogy ezek Olaszországban, Németországban, Franciaországban a latin-amerikai, illetve kínai mutatók mögött kullognak. Kérdés az, hogy azok a növekedési modellek, amelyek a válság előtt 1%-os növekedést produkáltak, ezek megfelelő növekedési modellek voltak? Hogyha a klímaválságot képzeljük el, és abból indulunk ki, hogy alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságot képzelünk el, akkor azt kell válaszolnunk, hogy ahhoz, hogy a az ökológiai technológiák, az új fenntartható és megújuló energiaforrások felhasználásával más növekedési modelleket kell kitalálnunk. És a nemzeti parlamentek képviselőitől ezt szeretném kérdezni, hiszen a mai találkozásunkból is, ha kiindulunk, hogy szinergia teremtése az EU-s és az, a tagállami költségvetés között, ha ebből indulunk ki, akkor kérdezem, hogy megvan -e bennünk az a politikai erő, hogy a saját közös érdekeinket meglássuk, azonosítsuk, annak érdekében, hogy növekedést és sikereket garantálhassunk az Unió egésze és a tagállamok részére. Szerintem, ha ez nem fog menni, hogy közös politikai érdekeket azonosítsunk, akkor az a vita, amit most folytatunk, az csak a jövőben tovább fog folytatni. Aztán szeretném megismételni azt, amit né- néhány olyan témára reagálni, amelyet ma már hallottunk. Egy oldalról több oktatási oktatási képzési kiadást szeretnénk látni. Kutatásra, minden olyan kiadás, amely a széndiokszid, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való átállást jelenti. Új termékeink vannak, új állásaink vannak, és ezekkel megtalálhatjuk a gazdaság helyét a, globális gazdaságban, hiszen ha ebben ügyesebbek és gyorsak vagyunk, akkor itt versenyelőnyre tehetünk szert. És itt a kurszó az, hogy itt honnan adódik a versenyelőnyünk. Nyilvánvalóan nem attól, hogy ugyanazt tesszük, amit az elmúlt tíz évben, amikor is ugye alacsony növekedési mutatóink voltak. Így az ökológiai céljainkat és a gazdaságiakat egyszerre lehetne elérni, és így húzhatjuk magunk után a többi kontinenst. És úgy gondolom, hogy így ez az egész terület az új, az új technológiák, a közös ö, piacnak a globálisra való irányítása, a fiatalok, a kutatás és a képzés. Aztán az is kérdés, hogy hogy lehet fenntarthatóvá tenni a mezőgazdaságot. És hogy lehet ezeket összehozni azokkal a célokkal, amelyeket az EU 2020 stratégia legalábbis papíron lefektet. Éppen ezért úgy gondolom, és remélem őszintén, hogy a következő években több ilyen konferenciára fog sor kerülni, azért, hogy legalább megpróbáljunk közös politikai érdekeket eh, meglátni, és ezáltal könnyebbé tenni költségvetés technikailag azt, hogy ezeket a közös érdekeket, célokat eh, megfelelő forrásokkal ellássuk azért, hogy megfelelő politikát tudjunk folytatni. Tudom, hogy ez egy nyitott kérdés, legalábbis eddig, de úgy gondolom, hogy valamiféle közös alap nélkül, közös érdek meglátása nélkül nem lesz minőségi előrelépés sem európai, sem tagállami szinten. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Papandreou asszony a görög parlamentből kap szót. Szeretnék gratulálni önnek, elnök úr, hogy megszervezte ezt a mai vitát, és köszönöm a javaslatokat. Valóban szükség van arra, hogy legyenek ilyen eszmecserék. Elég gyakran hangoztatjuk ezt, szükség van arra, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között gyakrabban legyenek eszmecserék, hogy koordináljuk az erőfeszítéseinket, a munkát. Nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy vannak ellentmondások, sőt, talán rivalizálás is van a parlamentek között. És természetesen a nemzeti parlamenteknek és az európai parlamenteknek is megvan a saját álláspontja, de fontos lenne együtt meghatároznunk, hogy melyek valamennyiünk számára prioritások. Fontos lenne tehát kifejleszteni egy ilyen eszközt, amelynek a segítségével világosabban tudnánk meghatározni, hogy hogyan lehetne nagyobb szinergiát teremteni a nemzeti költségvetések és az EU költségvetések között. Igaz az, hogy több területen, például a technológia, a kutatás területén jóval nagyobb már most is a szinergia és több forrás áll rendelkezésre, elsősorban a hetedik kutatási keretprogram keretében, ami lehetővé teszi azt, hogy a jobb koordináció több eredményt is hozzon a fejlesztési segélyek területén is kicsit már jobb a koordináció, de biztos, hogy még sokkal többet lehetne tenni. A méretgazdaság előnyeit is jobban ki lehetne használni. És sok olyan terület van, ahol egyáltalán nem kielégítő a helyzet a szinergiákkal kapcsolatban. Vannak olyan országok, tagállamok, ahol a költségvetésből nagyon keveset fordítanak nagyon fontos célokra, és nemzeti szinten és európai szintű összehasonlítások mindenképpen hasznosak lennének. Tekintettel a gazdaság és pénzügyi válságra, csak remélni tudom, hogy jogosan eh, fedeztem, vagy hallottam ki némi optimizmust a szavaiból, amikor azt mondta, hogy eh, hát kezdünk kilábalni talán a pénzügyi válságból. Én talán nem vagyok ennyire optimista, nagyon nehéz a helyzet, de eh, mindenképpen erősíteni kell az együttműködést, és magasabb szintre kell emelni a lehetséges hatásokat. A Lisszaboni szerződés tanulságait is le kell vonnunk és um, nagyon jó lenne, hogyha pontosabban, tüzetesebben megvizsgálnák azt, eh, hogy hogyan, milyen módon tudnánk eh, ebből a jelenlegi nehéz helyzetből eh, kikecmeregni, hiszen nagyon fontos lenne, hogy ne ismétlődjön meg semmi hasonló a jövőben. Csak ismételni tudom, hasznos lenne, és nagyon fontos, és nagyon szükséges lenne, hogy több szinergia a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Az átláthatóságot is javítani kell a politika minden szintjén és valamennyi intézményben. És visszautalva az ön kiváló javaslataira, amelyeket teljes szívvel támogatni tudok, még azt mondanám, hogy ezek mellett meg kellene vizsgálnunk a nemzeti költségvetések és az Európai Parlament különböző kiadási sorait homogén kategóriákra lenne szükség a kiadási oldalon, hogy így jobban tudjunk dolgozni, összehasonlítani. Fontos lenne az Európai Unió stratégiájának a megvalósításakor jobban vegyék figyelembe a nemzeti költségvetéseket és a tagállami célkitűzéseket, amelyeket eh, persze össze kellene hangolni az európai eh, célokkal talán elétre lehetne hozni egy olyan keretet, amelyen belül ugyanabban a kontextusban tudnánk megvizsgálni az EU kiadásait és a tagállami e, kiadásokat. Mindenképpen nagyon jó lenne a több koordináció. De látnunk kell azt sajnos, hogy ma egyre több az olyan ország, amely szükségesnek tartja azt, amelyek szükségesnek tartják azt, hogy olyan programokat alakítsanak ki, valósítsunk meg, valósítsanak meg, amelyek kapcsán a nagyobb költségvetési fegyelem jobban kellene, hogy érvényesüljön. És kevés Kicsi a mozgástér. Különösen elmondhatjuk ezt a szakpolitikai területek közül a fejlesztési támogatások vagy segélyek területére. Jó lenne, ha több információt kapnánk, és hogyha erősödne az együttműködés, több lenne az egyeztetés a parlamentek között, és az is egyetértek, amit ön mondott, semmiképpen nem elég, ha évente egyszer találkozunk. Köszönjük, elnök asszony! Ön is azt szeretné, hogyha lennének elszámíthatósági eszközök, amely életképesek, ugyanakkor lehetővé teszik az összehasonlíthatásokat, mind európai, mind nemzeti szinten. Ez a Deloitte tanulmánynak is az egyik konklúziója. Lenne egy megjegyzésem. Mindannyian figyelemmel kísérjük, hogy mi történik Görögországban, és a görög hatóságoknak a szigorú politikáját elinak elismeréssel adózunk, hiszen a közvélemény ezt nehezen tudja elfogadni. De ez a tapasztalat is megmutatja, hogy politikai szempontból mennyire jobb, hogyha az európai család szolidaritása működik, nem, nem pedig a nemzetek közötti szolidaritás. Hogyha a nemzetek közötti keretben maradunk, és nagyon rossz a helyzet, akkor a nemzetek közötti vitákra kerül sor és a válság is megmutatja, hogy voltak nemzeti előítéletek, amelyeket sovinisztának is lehetne nevezni, amelyeket pedig Európában 50 év óta nem ismertünk. Hogyha inkább közösségi európai családi szolidaritást valósítunk meg, amikor és akkor valaki nem érzi jól magát, akkor ez egészen másképp játszódik le a családban. Hiszen akkor azt mondjuk, hogy ha a családban valakinek valami baja van, akkor ki tud segíteni. És e, ezt nehezebb eldönteni, e, és feszültségeket okoz, de az európai konstrukció felépítmény pontosan az ilyen feszültségeknek a csökkentésére ö, e, ö, e, alakult. Tehát a vitákat bátorítsuk, és ne a nemzeti ö, ö, feszültségeket. Tehát a válságból ezt a tanulságot kell levonni. Most akkor most térünk Európa északi részére, és Isabel Duran következik amely a jövőbeli soros elnökséget képviseli. Köszönöm, elnök úr. Joggal mondta, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolat nem természetes, ez tulajdonképpen két külön világ. Épp ezért üdvözlöm azt a javaslatát, hogy jobban bevonják az Euró- a nemzeti parlamenteket e, a e, e, a különböző nagyvonalú kérdések, mint a növekedés, stb. területén. Tehát ezért szükség lenne a nemzeti parlamentek számára olyan eszközökre, eh, hogy az megakadályozza, ne azt, hogy eh, menekülő utak, utaik legyenek, és én itt más szót használnék, eh, de hát, hogy a nemzeti parlamenteket ne vegye, ne védje a, az európai esernyő, hogy akármilyen adatokat adjanak. Tehát, hogy legyenek ellenőrzési eszközök a nemzeti parlamentek kezében is, tehát hogy a pénzügyminiszterüket is ellenőrizhessék, és nyilvánvalóan az Európai Parlament is tudja a bizottságot ellenőrizni. Nos, a növekedés nem csak a hagyományos gazdasági növekedés jelenti, hanem a fenntartható fejlődés is, ahogy Trüppel asszony is mondta, azt jelenti, hogy amikor szigorú fegyelmet akarunk a tagállamokra erőltetni, akkor e, ez csak az érem egyik oldala. Itt fontos a fiskális összehangolás is. Nem akarok persze túl sok terhet rakni a vállakra, de a költségvetés összehangolása nem lesz hatékony, hogyha a fiskális oldalra nem figyelünk. Tehát, hogyha például az áfa, a környezetvédelmi adó, és a természetes személyek adója és a vállalati adók kérdésével nem foglalkozunk, akkor továbbra is nem hangoljuk össze ezeket a kérdéseket, akkor továbbra is verseny lesz köztünk. Tehát a a, pénz, a piac minden ö, ö, oldalát, a kincstárat, stb. ellenőrözni ki. Azért, hogy a nagy európai projekteket tudjanak finanszírozni a tagállamok, a Galileót vagy másokat, ahogy például a lengyel kolléga is mondta, a nem természeti katasztrófát által sújtott országoknak is tudjunk segíteni az összehangolás alkalmazható lenne a közös célkitez, a közös célkitűzésekre is, mint például a képzési célkitűzéseket, tehát lássuk a tagállamokban is a közös politikáknak az eredményét. Nos, említette Belgiumot is, és én is támogatom mind azokat a gondolatokat, amely lehetővé tenni egy költségvetési és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó idő, évet, konventet, azért, hogy közösen nem csak a, a, feltétlenül a költségvetés és pénzügyi kérdésekkel foglalkozzunk, hanem elérjük azt a harmonizációt, amelyre valóban szükség van. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Izabel. a, az Európai Unió belga soros elnökségéből től sokat várunk. Reméljük, hogy Belgium is hisz ebben. Hiszen tudjuk, hogy amikor a belga soros elnökség következik, azok, ők felgyorsítják az eseményeket. Most akkor délre Rómába térünk, és Giancarlo Giorgetti kap szót. Il tema di oggi... Köszönöm szépen, elnök úr. A mai téma. Mai témát úgy lehetne összefoglalni, mint a parlamenti költségvetési bizottságok közötti együttműködés annak érdekében, hogy szinergiát hozzunk létre, és összehangoljuk a költségvetési eljárásukat egy olyan időben, egy olyan korszakban, amikor egyensúlyozni kell a fejlődés és a szigor között. Úgy gondolom, hogy a koordináció szükséges, és ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz egy nyelvet kell beszélnünk. azt, amit a pénzügyel foglalkozó emberek használnak, annak érdekében, hogy standardizált adataink legyenek, hogy valódi összehasonlítást tudjunk tenni, és össze tudjuk hasonlítani a nemzeti és az uniós költségvetést. Ezen kívül szükség van az ehhez hasonló értekezletekre. Ezek alkalmával eszmét tudunk cserélni, párbeszédre van lehetőség, össze tudjuk hasonlítani az adatokat de ebben igaza van, eh, elnök úr, a különböző parlamentek költségvetési eh, időzítése valószínűleg nem nagyon passzol az Európai Parlament időbeosztásához. Ez az első eh, felvetésem. A második kérdés, ahogy kollégám Olaszországa kapcsolatban kifejtette, nemrégiben megreformáltuk a költségvetési eljárást, nevezetesen az ennek az időzítését, és ez pontosan egybecseng azzal, amit példának okáért a, a belga képviselő is említett. Általában már összelefogadjuk a költségvetést, de tavasszal tartjuk a most elkövetkezendő néhány hétben a, erről a, a vitát. Tehát azt gondolom, hogy az időzítés kulcskérdés. Fel kell készülnünk arra, hogyha támogatjuk ezt a módszert, le kell fektetnünk időhöz kötött kötelezettségeket. És akkor el tudjuk dönteni, hogy készen állunk-e arra, hogy ha a parlament vagy az uniós parlament az új menetrend szerint szeretne lépéseket tenni. Hiszen azt a tendenciát látjuk, hogy sok döntést nyomunk a kormány felé és a bizottság felé, és az a veszély áll fenn, hogy a parlament valahogy ki elsikkad ebben az egész folyamatban. Tehát úgy gondolom, hogy az összehasonlítás lehetősége nagyon fontos, a koordináció nagyon fontos, csak először föl kell térképezni, hogy pontosan mi is zajlik Európában, és mi is zajlik itt a, az Európai Parlamentben. Hiszen elmondhatjuk egész őszintén, hogy az emberek néznek az unió, tekintenek az unió felé, látják a hozott döntéseket, de ezek annyira távoliak, még csak nem is tudnak róluk sokszor. Sőt, nagyon sokszor a nemzeti parlament képviselői sem tudnak arról, hogy mi történik az unióban. Mondok egy példát. Hallottam, hogy Szidónia, Szidóniát hallottam arról beszélni, olyan projektről, amely a fiatalok mobilitását támogatja, fiatalok mozgásban. Erről még csak nem is hallottam, nem is tudok róla. De szeretnék erről többet tudni. Most kérdezem, hogy vajon a fiatalok tudnak erről? Úgy gondolom, hogy a demokratikus deficit helyreállítása, kiküszöbölése érdekében azt a feladatot kell végrehajtanunk, nem mi, nekünk képviselőknek, hogy megteremtsük az összeköttetést az emberek Európája, az állampolgárok Európája között, főleg egy ilyen nehéz időben, legalábbis én ezt remélem. És ebben szeretném támogatásokról biztosítani, és bátorítani, hogy folytassák a munkát. Köszönjük szépen, köszönjük elnök úr. Igen, a Uh, uh, youth in Move, tehát a mozgásban lévő fiatalság, uh, az egy új program, és igaza van, két különböző világban élünk, ez abszurd helyzet hiszen a hatásköreink kiegészítik egymást. Egy francia pénzügyminiszter 2000 ötben ben a minisztertanács ülésén azzal szórakozott, hogy megkérdezte a francia kormánytagokat, hogy kik hallottak a Lisszaboni szerződésről. E, a legtöbbjük nem hallott róla és hogyha feltette volna az, e, e, a, a képviselőknek a, e, ezt a kérdést, akkor 95%-uk valószínűleg nem hallott volna róla. És azt hiszem, hogy a helyzet hasonló lenne, lett volna más országban is. Tehát amikor a 2000, Európa 2020-as stratégiáról beszélünk, akkor szükség van arra, hogy a nemzeti közvéleményeket is magunk mellé állítsuk és ezt a nemzeti parlamentek sokkal jobban meg tudják valósítani, mint az Európai Parlament. Az európai képviselők egyik jellegzetessége az, hogy nem beszélnek rólunk. Soha. Ez előny. Bizonyos emberi tevékenységekben ez előny. De hát a politika területén ez katasztrófa. Mert hogyha senki sem ismeri, hogy mit teszünk, a választók nem tudják, az akkor szörnyű. E, egy olyan sajtó követ e, nyomon bennünket, akik az európai ügyekre e, specializálódtak, de ők marginális helyet foglalnak el a saját sajtójukban. de tulajdonképpen a nemzeti politikákban és a nemzeti politikák, párti politikákban mi is ilyen marginális helyzetet foglalunk el. Tehát a Lisszaboni szerződés mivel megnövekedett hatáskört biztosít számunkra, ezt ki kell használni. Tehát épp ezért kell bevonni az, e, a nemzeti parlamenteket e, a munkánkba, és a nemzeti médiát, a köz, nemzeti közvéleményt, az állampolgárokat is ilyen módon be kell vonni. Tehát közvetlen e, kapcsolatot kell velük teremteni. Tehát az európai képviselők és az állampolgárok között. Most pedig Godmanis úrnak adom meg a szót európai parlamenti képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Lettországból érkeztem, és néhány éve a Parlament Költségvetési Bizottságában is dolgozom, és tíz éve a pénzügyminisztériumban. Ha azt kérdezik tőlem, hogy mekkorák a különbségek, hát hatalmasak a e, nemzeti e, parlamentek e, azzal foglalkoznak általában, hogy nem elég a bevétel, nem jönnek, nem folynak be az adóbevételek. Itt pedig teljesen más a helyzet, itt olyan kötelezettségvállalásokkal és fizetési előirányzatokkal foglalkozunk, amelyeket a nemzeti parlamentek nem ismernek önök döntenek, és végül is, ha megnézzük, hogy honnan jön a pénz, hát a, e, parla, a nemzeti parlamentekből Európában, e, ugye mondjuk most maxima bevételeink 10%-a e, nagyon csekély összeg jön az áfából, vagy különböző büntetésekből. Megnézzük Lamassur úr anyagát, a helyzet drámai. Ha tudunk a sörök mögül nézni, akkor világos mindez az EU 2020 stratégia, ez nagy kihívás, erre nincs elég pénz. Ha megnézzük a nagy számokat, két területre oszlik meg a költsések nagy része. Az első a mezőgazdaság, és 2013-ig, ami három év múlva van, már nem tudunk ezen sokat változtatni. Csak hogy egy példát mondjak, 2009-ben 22%-kal kevesebbet fordítottak a költségfej, vidékfejlesztési programokra, mert a pénz nagy részét energetikai és közlekedési projektekhez sorolták át a konjunktúra programját. Most viszont eljött az idő, hogy visszafizessük ezt a tartozást, úgymond az agrárterületnek. Másik kérdés a strukturális alapok. 39%-át a programoknak az EK, az Európai Bizottság hagyja jóvá, és itt sincs nagy mozgástér. Éppen ezért a 2020-as EU stratégiában felsorolt nagy kihívások a következők, ugye a klímaváltozás, azután a külügyi fellépés, a közös külpolitika, és itt a problémák jelentős része abból adódik, hogy nem elég a pénz. Itt kétféle kérdést tehetünk fel. Vagy önök, a tagállamok úgy döntenek, hogy több pénzt bocsájtanak az EU rendelkezésére, állt, amire biztos nincs lehetőség, hiszen tagállamokban is nagy megszorítások vannak. Vagy pedig itt költségtésen belül az EU-ban kell átstruktúrálnunk, ebből legyen, lesz, aki többet fizet, lesz, aki kevesebbet meg kell vizsgálni a félidős felülvizsgálatát a költségvetésnek, de valamit kell tenni, mert hogyha valaki arra vár majd, hogy a éves felülvizsgálat után automatikusan több pénz lesz, hát ez nem így lesz, itt csak a szerkezetet lehet egy kicsit átalakítani, és megnézni, hogy esetleg kifizet túl sokat, ki túl keveset. A másik, második kérdés pedig az, hogy önök nemzeti parlamentek, akik a tagállamok polgárait képviselik, elégedettek-e azzal, ahogyan mi itt az Európai Parlamentben, illetve az Európai, ahogy az Európai Bizottságban, vagy részben a tanácsban is a költségvetéssel bánunk. Itt több tendencia is szembeszök. Megnéztem egy kimutatás 2007-től 2011-ig, és hogyha megnézzük a, az igazi pénzeket, a kifizetéseket, van, ahol 2011-re csökkentést tervezünk, tehát hogy kevesebb lesz a fizetés, mint 2007-ben. Hát ez elég, és hol vannak ezek a területek? Fájdalmas dolog ez. A foglalkoztatás és a szociális ügyek. 18%-kal kevesebbet akarunk majd erre fordítani 2011-ben, mint 2007-ben. Én liberális vagyok, de mégis azt mondom, hogy ez, ez nem jó. És mi ennek az oka? Az új pénzügyi keret indításakor nem fizettünk eleget a szociális alapba. Ugye ez a struktúrális alapok egyike, és két évig nem történt semmi fizetés, mert nem voltak kész a projektek. Csúszás van, késés van, és ezt majd érezni fogják nem csak az új tagállamok, hanem a régi tagállamok is, annak a regionális fejlesztési alapok, ugye, és mindenki szeretett volna a, ebből az alapból is támogatásokat kapni. Azután itt van a kutatás, alapkutatás. A biztos azt mondja, hogy folynak a tárgyalások. Hát a tudósok nem tudnak tovább tárgyalgatni, ott vannak a kiváló projektek, amiknek kell a pénz, amelyekhez kell a pénz. Itt vannak a tengerészeti kérdések. Itt is 2011-ben 21 kal kevesebbet fogunk fizetni, mint 2007-ben és ennek az az oka, hogy nem tudunk már olyan sokat fizetni a nemzetközi halászati megállapodásokért. Sok olyan költségvetési sor van, ahol többet akarunk fizetni, vagy többet szándékozunk fizetni. Lamaszul erről nem beszél, de az anyagban benne volt, hogy szinte csodának minősül, hogy a válságra adott reagálásában a tanács, a parlament és a bizottság hirtelen elő tudtak teremteni pénzeket, mégpedig nem új pénz teremtésével, új forrásokkal, hanem átsoportál, átsoport csoportosítással. Elsősorban az energetika, zöld projektek, a tejalap forrásaiból, és így tudtak gyorsan reagálni a válságra. Hát ez egyszer történt meg. Ugye a strukturális alapok programjainál a végrehajtási eredményesség kétszer rosszabb, mint a válság előtt, és tehát itt maradtak pénzek. A vállalati programok például, ugye mindenki beszél itt a kis és középvállalatokról, mi megpróbálunk 251%-kal többet fizetni, tehát a két és félszeresét annak, mint 2011-ben, mint amelyet 2007-ben fizettünk. Energia, szállítás, itt is 2011-ben a 2007-es számhoz képest nagyon jelentős lesz a növekedés így próbáltunk reagálni a válságra, javítani kell a közlekedési, szállítási infrastruktúrát a kutatás, nem a közvetlen kutatás, hanem a kutatás, ugye ez két dolog, 51 százalékkal kívánjuk növelni a fizetési előirezatokat. Eh, itt van a hetedik eh, keretprogram, és eh, nem volt elég a pénzallokáció, de most megpróbálunk javítani a helyzeten. Helga Trüppel is beszélt a környezetvédelemről. Nézzük meg 2007-es adatot. 67 százalékos volt egy év alatt a növekedés az EU részéről, és hát reméljük, hogy a tagállamoknál is lesz növekedés. Aztán itt van a belső piac. Itt is 67 százalékkal több lesz a fizetési előirányzat, ha a kötelezettségvállalásokból indulunk ki. Itt eh, ez azt mondjuk, hogy csak 37 eh, milliárdra, eh, milliárdra több, ez nem sok, de hát 67 százalék úgy már sok kultúra, oktatás, itt is 61 néhány százalékos lesz a növekedés 2011-ben 2007-es képest, és 121 százalék a fogyasztóvédelem egészségügy területén. Nem mutatja senki, hogy nem figyelünk oda a mindenki számára fontos kérdésekre belbiztonság, külügyek, 65 milliárd euróval többet eh, fizetünk majd ki 2011-ben, mint 2007-ben. Ez 250 százalékos növekedés. És meg vagyok győződve arról, hogy azok, akik a eh, behelés és az igazságügy területén tevékenykednek, szintén nem eh, panaszkodhatnak. Visszatérnék eh, arra a fő dologra, amit eh, Lamaszúr úr azért a sorok között itt eh, leírt. A kérdés a következő. Talán lehetséges a költségvetés félidei felülvizsgálatát sikeresen lebonyolítani, de hát sajnos nincs igazából ebben gyakorlatunk, nincs módszertanunk, eldön, hogy eldöntsük, hogy hatékonyan használták fel a pénzeket, vagy sem sok időt vesz majd igénybe, és nagyon komolyan kell elvégezni ezt a munkát. De nem gondolom azt, hogy hatalmas, nagy változásokat tesz ez lehetővé. Vagy itt az Európai Parlamentben tényleg átcsoportosítjuk a pénzeket, hogy a prioritásaink elég forrás kapjanak, vagy amit Lamaszúr is itt leírt, akkor lehet, hogy az egy százalék nem lesz elég. Kérdés azt, csökkentjük a költségvetést, és Európának is kevesebbet adunk egy kicsit, akkor a nemzeti parlamentekben nem, legyünk nagyon, nem leszünk nagyon népszerűek. Nekem is ez a tapasztalatom. Itt ugye szinergiáról beszélünk. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e sokszorozni a támogatásokat hogyha megszervezzük ezt a konferenciát, talán többet tudunk majd a válság idején sokat tárgyaltam a tanácsban is, és ott a miniszterelnökök közül vannak merészebbek, vannak kevésbé bátrak, de hát a parlamentek döntenek tulajdonképpen a költségvetésekről. Az önök kezében sokkal több hatáskör, hatalom van, mint amit az újságok sokszor gondolnak vagy írnak rólunk. Köszönöm, kedves kolléga! A balti tenger partjainál maradunk, és Kázsora úrnak adom meg a szót, a Liduskola képviselőjének. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia Suomen eduskunnan ja erityisesti valtiovarainvaliokunnan puolesta. Jó napot kívánok! A Finn Parlament részéről van lehetőségem arra, hogy hozzájáruljak én is a mai megbeszéléshez. Köszönöm a meghívást. Úgy gondolom, hogy a krízist a válságot lehetőségként kell tekintenünk, mint a jövő felé tett lépést. Sok kitűnő példát hallottunk, és ahogy az elnök úr a, egy családi e, válságot hozott példának, hogy az embernek van egy mikrokörnyezete, akkor, akkor érzi, hogy mikor erősödik a válság, mikor lehet a, a problémákat családon belül megoldani és minden bizonyal itt az európai államok megegyezése, egyetértése kell ahhoz, hogy, hogy milyen átláthatóan viszonyulunk ezekhez a krízis, ehhez a krízishez. És ebben a tekintetben a növekedési és stabilitási paktum átláthatósága úgy gondolom, hogy megismételhető lesz. Finnországban mi meggondoltuk a dolgot, és arra jutottunk, hogy kemény időszak van mögöttünk a gazdasági fejlődés, növekedés tekintve. Mi is átéltük a 90-es évek végén bevizettünk uh, új költségvetési eljárás, nevezetesen, hogy költségvetési keretet fektettünk le a teljes parlamenti ciklusra négy évre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy ennek a jelentősége ma látszik kimondottam. Ebből a szempontból ennek alapján gondolom azt, hogy egy erősebb együttműködés és összedolgozás sokkal nagyobb bizalmat hoz a tőkével szemben. És ez nagyon fontos, hogyha a kihívásnak meg akarunk felelni. Térjünk vissza egy kicsit a megerősített bizalomra. Amikor jöttem ide az értekezletre, arra gondoltam, hogy majd jó szomszédokkal találkozom, jó barátokkal, és közösen együtt fogjuk megvitatni, meggondolni, hogy hogyan lehet Európából fontos gazdasági szereplőt, fontos szereplőt eh, faragni a világban, nem csak a gazdaságban, hanem egy olyan gazdasági szereplőt, amelyet az innováció erősít, és a jólét méghozzá ilyen szempontból vezető szerepet tölt majd be a világban. És ebben a tekintetben az Európai Parlament és a nemzeti eh, parlamentek kezében ezt az eszközt üdvözölnünk kell, előre kell tekintenünk, és ezért kérdezem azt, elnök úr, hogy hogyan tudjuk ezt a jövőbeli fejlődést támogatni és előkészíteni, elősegíteni, ez a kulcskérdés, hogyan tudjuk a fejlődést, egy fenntartható gazdaságot alakítani az Európai Unió egészében és egyesével a tagállamokban is. Úgy gondolom ezt kellene megfontolnunk. A Lisszaboni szerződés erre, ebbe az irányba mutat. A legtöbb tagország, tagállamban még a közös konferenciákban túlságosan kevés az együttműködés. Erre kellene koncentrálnunk. Hogyan lehetne az EU 2020-as stratégiát megerősíteni és nemzeti szinten is beágyazni a költségvetésekbe, hogy tartalmat adjunk ennek a keretnek. Minket a tagállamokban köt, erre kötelez a Lisszaboni folyamat és annak céljai. Aztán a demokratikus deficit ből adódóan a gazdasági célok messze vannak a demokratikus ellenőrzéstől. Nyilvánvalóan ez is egy olyan aggály, ami a globális gazdasággal függ össze. Éppen ezért ezen is segíteni tudna egy párbeszéd, együttműködés, hogyha ezt is figyelembe vesszük. Éppen ezért a Youth on the Move, fiatalok mozgásban, úgy gondolom, hogy ha ez prioritása az Európa 2020-as stratégiának, akkor itt felmerül az a nagy kérdés egy öregedő Európában, hogy ki az, aki mozgásban van. És ez megint egy közös téma lehet, egy olyan terület, ahol a legjobb gyakorlatokat ki tudnánk cserélni, főleg nálunk e, egy erőgedő kontinensen, és különösen nálunk Finnországban. Hiszen mindig is a fiatalok voltak a történelem során, akik, akik a döntéseket hozták, akik mindig az újat képviselték, de most úgy tűnik, hogy a figyelmünk túlságosan rá koncentrálódik a fiatalok munkanélküliségének leközdésére, a fiatal tehetségek felhasználására a vállalkozásokban és cégeknél. De elnök úr, úgy gondolom, hogy még ezek a konferenciák is itt alkalmat adnának arra, hogy a tartalmat konkretizáljuk. Annak érdekében, hogy, hogy speciális, konkrét témákra lebontva tudjunk beszélni, és így átláthatóbbá tegyük a nemzeti költségvetéseket. Köszönöm. Köszönjük, kedves kolléga. Érdekes volt a hozzászólása, hiszen Finnország példájából sok tanulságot vonhatunk le. amikor Finnország és Svédország és Ausztria Európai Unió tagok váltak, én részt vettem a tárgyalásokban, akkor a, finnországi gazdasági helyzet katasztrofális volt, és teljesen át kellett alakítani a gazdasági politikáját, amely addig a, Orosz, a Szovjetunió Oroszország felé irányult, és ezt az Európai Unió felé kellett irányítani, és ez hatalmas erőfeszítesség után sikerült is neki. Nos, nekünk lehet, hogy hasonló erőfeszítéseket kell tennünk, hiszen például az oktatás területén amely sok országban kudarc, Finnország példát mutathatna, hiszen ők érték el a legjobb eredményeket ezeken a területen. Ezen kívül az Eduskonta a finn parlament is e, az Európai Bizottságával, amelynek ön tagja, lehetővé tesz, tette a e, finn e, parlament nehéz súlyú szereplőinek, hogy az európai politikákat is, szakpolitikákat is, e, és ellenőrizzék. Ez is példaként szolgálhatna. Ezen kívül említette a népesség előregedését, és hogy ez milyen problémákat jelent az európai költségvetés számára aztán az öregséggel kapcsolatos betegségek problémáját. De vannak kevésbé látható problémák is, például a dinamizmus elvesztése, hiszen tartok tőle, ahogy ezt többször hallottuk, ma délután, hogy több európai országnak a növekedési rátája nagyon alacsony lesz, hiszen a fiatalok aránya az országokban eléggé gyenge. Például Japán, amely egy előregedő társadalom, és 15 év múlva olyan válságban lesznek, amelyekből, vagy 15 év óta olyan válságban vannak, amelyekből nem sikerül kilábalniuk. Tehát épp ezért a finn példa hasznos lenne modellként. Nos, akkor Fernancs úr, az Európai Parlament képviselője következik. Também queria saudar esta iniciativa e congratular-me com a qualidade a que já nos habituou. Köszönöm szépen, elnök úr. E, itt olyan kezdeményezésekről hallunk, e, amelyek e, nagyon hasznosak, tehát azt hiszem, hogy ezeket a munkadokumentumokat felhasználhatjuk később. Itt a demokratikus legitimációnak, legitimitásnak a megerősítéséről van szó. Az Európai Parlamentet jogi okok miatt meg kell hallgatni, ugyanakkor a tanács nem mindig tartotta tiszteletben ezt a szabályt. Tehát nagyobb integrációra van szükség, az állampolgárok nagyobb bevonására. És az Európai Parlamentnek hála ezt meg tudjuk tenni. Tehát több Európára, több megnövekedett integrációra van szükség, azért, hogy egy nagyobb demokratikus legitimatást érjünk el. Épp ezért üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Itt hallottunk szankciókról is. És és a hamisítás e, elleni harcról. Én e, az európai éberség támogatója vagyok, egy olyan mechanizmus kialakításának, akik e, világ, ahol világosan, átláthatóan tudjuk látni a partnereink helyzetét, hogy megelőzzük a deficiteket, és javaslatom is lenne, hogy ö, ö, ha a lakosságot már egyszer sújtjuk egy rossz kormányzattal, és ut- és aztán egy ö, ö, vészprogramot is ki kell alakítaniuk. Ez kettős terhet jelent számukra, és akkor még szankciót is ki akarunk rájuk vetni. Tehát itt arról van szó, hogy szükség van a nagyobb hatékonyságra a projektjeink területén. És például a azokat az összegeket, amelyeket nem használják fel évek, az évek során, ezeket egy európai alapban kellene összegyűjteni, és felhasználni arra, hogy a következő év költségvetését ezzel megerősítsük. 2009-ben ez két egész valahány milliárd euróval volt, és ezt nem használtuk, fel nem használtuk föl a következő év költségvetésére, például a szegénység elleni harcban, az éghajlatváltozás elleni harcban. Tehát bármilyen célra fel lehetne használni az Európai Unió érdekében. Tehát e, ez eljött a jó pillanat, hogy a nemzeti parlamentok segítségével elgondolkodjunk arról, hogy e, európai szinten milyen e, beruházási tervet lehetne kialakítni, amelyben a nemzeti költségvetések és a közösségi költségvetés összegeit föl lehessen használni a növekedés segítésére. Még egyszer szeretnék gratulálni ehhez a kezdeményezéshez, a munkadokumentumokhoz, ugyanis szükség van arra, hogy megerősítsük a legitimitást, hogy jobban tudjunk cselekedni. Köszönjük, kedves kolléga! Az utolsó hozzászóló az Egyesült Királyságból, Vogan úr. Nem akartam, köszönöm szépen, elnök úr, nem akartam hozzászólni igazából de nem akartam, hogy nem voltam benne biztos, hogy mindig úgy van-e, hogy az, e- az Egyesült Királyság nem képviselteti de, magát, de most ugye az Egyesült Királyságban új kormányunk van, stb. Azt gondolom, hogy lehet, hogy lehet, hogy jobban járnánk, hogyha a Velszivacs kód parlamenttel is megbeszélnénk, lehet, hogy ők jobb válaszokat tudnának adni, mint a, a, az Egyesült Királyság parlamentje. Azt tudják, hogy az Egyesült Királyság mindig is szkeptikus volt a, a, az Európai Unióval és a költségvetéssel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy egész Európában vegyes fogadtatásra e, talál az a gondolat, hogy a nemzeti és uniós költségvetést koordináljuk. Biztos, hogy ha azt mondjuk, hogy keve, a kevesebb koordinációt szeretnénk, akkor kevesebb pénz is jelent. De ahogy sokan látták az előnyét annak, hogy az Európai Unió tagjai legyenek, és mindig erről hallunk, például a strukturális alapokról, hiszen ez az egyik legfontosabb dolog abban a tekintetben, hogy a nemzeti kormányok kezébe eszközöket ö, tudjunk adni, és ezt szeretném látni a jövőben is. Kohéziós és a strukturális alapoknak megfelelő pénzügyi ellátottságáról gondoskodnunk kell, és ugyanezt kell tenniük a nemzeti ö, kormányoknak és ö, parlamenteknek is. Például a kokáért tenni, tenniük kell arról, hogy megfelelő finanszírozás legyen ezekre a projektekre elérhető. És akkor így az állampolgárok is bene, élvezhetik az előnyét az uniós tagná, tagságnak. Azt gondolom, hogy lehetőség ott áll előttünk, sok gondolatot hallottunk ma délután, válságokat látunk, lehetőséget látunk. Lehetőség arra, hogy új mechanizmusokat hozzunk létre, például befektetési bankot. Veszben minket nagyon érdekelne, hogy a kisvállalkozások beindításához milyen források elérhetőek a, az új regenerációs alappal is. Hiszen a, végül is a, ezeknek a forrását maguk a tagállamok teremtik meg. Tehát oda kell figyelnünk arra, hogy az, a nemzeti tagállamok élvezzék ezeknek az előnyit, hogy EU tagok, és hogy ezeket a projekteket és ezeket a lehetőségeket meg is ragadják, ezekkel éljenek. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor nemzeti szinten is meg kell húzni a nadrágszíjat, és meg kell húzni a nadrágszíjat az unió derekán is, ilyen időben nagyon fontos, hogy ezeket az új mechanizmusokat használjuk, amelyeket rendelkezésünkre kell bocsátani. Köszönöm, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy a munkán következtetéseit kellene most levonni. Szidonia szeretne valamit mondani? Megadom neki a szót. panie przewodniczący, za Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok 15 percig beszélni, bár napirendben ennyi szerepel. Azt sem tudom igazán, hogy sikerülhet-e összegzést adni egy ilyen típusú eszmecseréről. Nem érzem magam abban a helyzetben, hogy bármilyen összegzést készítsek. De egy dolog teljesen világossá vált számomra az elhangzottakból. Ez pedig az, hogy folytatnunk kell a szédet. Nagyon fontos eh, ez a párbeszéd arról, hogy az EU költségvetését és a tagállami költségvetéseket eh, hogyan lehetne jobban összehangolni egymással annak érdekében, hogy egymást kölcsönösen megtermékenyítsék, és minél több szinergia hatást érjünk el. Azért is hasznosak az ilyen tanácskozások, mert ha többet tudunk egyeztetni a nemzeti parlamentek képviselőivel, az, azok általában európai ügyi szakbizottsági kollégáink, de most olyan nemzeti parlamenti képviselőkkel is eszmét cseréltünk, akik pénzügyi szakemberek, akik a pénzügyi szakbizottságokban ülnek a saját parlamentjeikben. Ez nagyon hasznos, ha itt találkozunk, hiszen megismerjük egymást, és költségvetési kérdésekben később is egymással is kapcsolatot tudunk tartani, hiszen máskülönben csak a miniszterek között van ilyen kapcsolattartás. És erről ne feledkezzünk meg. Felvetődött az a kérdés is, amit a parlament a márciusi állásfoglalásában is megfogalmazott, azaz a lejtmotívunk, a vezérmotívunk 2011-ben az ifjúság legyen. És ezt a gondolatot elfogadtuk, nem azért, mert állandóan ezen akarunk lovagolni, ez a kedvenc témánk, hanem azért, mert az ifjúság, az oktatás, a mobilitás eh, kérdésköre, az, hogy a fiatalokra úgy gondoljunk, hogy ők eh, a természeti erőforrást jelentenek, eh, gondolatok, új gondolatok forrásai, és ezért kell őket a figyelmünk középpontjába helyezni. Azt hiszem, hogy Egyébként is ez az egyik eh, legkevésbé költségigényes és eh, a legjobb beruházás a jövőre nézve. Azt hiszem, hogy ezt a gondolatot is mindenki elfogadja. El kell kerülnünk eh, a vitákat a nagyobb makroökonomiai kérdésekről a válság kapcsán elhangzott az is a vitában, hogy eléggé paradox módon nőnek a megtakarítások. Egyre több megszorító intézkedést tesznek a tagállamok, és a közösségi megközelítést próbálják erősíteni. Ha bármilyen következtetést is le tudunk vonni majd a válság kapcsán, például Finnországtól hallottunk érdekes példákat, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk az ilyen példákból. Az ilyen példák eh, talán megváltoztatják azt, hogy hogyan állunk hozzá a dolgokhoz a jövőben. És reméljük, hogy jobban meg tud, gyökeret tud verni az európai gondolat, az európaiság, a közösségi fellépése. Három új ügynökséget hozunk létre a pénzügyi eh, pénzpiacok felügyeletére, szabályozására. Az Európai Unióra úgy tekintünk, hogy itt sikerülhet megoldani a problémákat, de ugyanakkor kritikusan is nézzük az EU-t. Többen beszéltek az EU 2020-as stratégiájáról. Itt tulajdonképpen már korábbi programok átkeresztelése folyik sok esetben, de remélem, hogy a nemzeti parlamentek majd támogatnak minket. A kedvezményezettek már ismerik az olyan programokat, mint a Youth in Action, a fiatalok mozgásban, vagy az életen át tartó tanulás. Nos, ez több programot most más név alatt fogunk folytatni. A 2020-as stratégiában sok lesz az új név és az új elnevezés a projektek kapcsán. Nem tudom, hogy ez rossz ötlete, de én mindenképpen egy kicsit kritikus vagyok. Hiszen a jelenlegi kedvezményezettek eh, lehet, hogy nem találják meg majd a saját programjukat az új név alatt. Ezért lehet, hogy ezek a változtatások eh, nem eh, lesznek feltétlenül pozitívak. Az új pénzügyi keret elkészítésével kapcsolatban a Lisszaboni szerződés jegyzőkönyve nem tartalmaz semmilyen kötelező előirányzatot ránk nézve, ezért lefolytathatunk a döntések előtt vitákat, egyeztetéseket, és külön tudjuk választani azt, hogy mi célszerű európai szinten megtenni, mik a tagállami feladatok, és a különböző intézkedéseket a lehető legjobban kell majd koordinálnunk. Mindenképpen folytatjuk a párbeszédet. Köszönöm, Szitán, Szidonia. Szeretném a mai tanulságos délután résztvevőinek megköszönni, hogy ilyen minőségi munkát végeztek, és elsősorban Szidoniának és a nemzeti parlamenti képviselőknek is a részvételt a vitában. Én Görán Ferm lehet, hogy eléggé ö, provokatív hozzászólásához csatlakoznék, tehát hogy a, az esélyeinket most ne pazaroljuk el. Ez emlékeztet Winston Churchill egyik megjegyzésére az amerikaiakkal kapcsolatban. Azt mondta, hogy az amerikaiak végül megtalálják a jó megoldást, miután mindegyik mást meg, talál, megkerestek, megpróbáltak. Hát ez tulajdonképpen pók elsősorban a franciák számára, akik 20 év óta keresik a jó megoldást, anélkül, hogy megtalálnák volna. És azt hiszem azért nem találjuk meg, mert csak francia megoldásokat keresünk, és nem nézzük meg, hogy valaki feltalálta-e már a kereket, míg Franciaországban még mindig négyszögletes a kerék. Tehát Szerintem azokra a partnerekre kellene tekinteni, akik már feltalálták a kereket, vagy pedig nekünk kell feltalálni a 21. század kerekét. Személyes véleményem az, hogy eléggé nagy a konszenzus azok között, akik hozzászóltak, és pedig azt mondták, hogy éves közös költségvetési ülés legyen. Hát legalábbis egyszer próbáljuk ki. Minden résztvevőnek a figyelmét szeretném felhívni a figyelmét, hogy minden parlamentet be kellene vonni. A, az itt részlevők, azok hol az ellenzéket, hol a parlamenti többséget képviselik, és mégis úgy látszik, hogy a parlamenti konszenzus megvan, hogy ebbe az irányba lépjünk el. Ugyanakkor egyetértünk abban is, hogy együttműködjünk azért, hogy a nemzeti parlamentek jogait érvényesítsük e, e, az új eljárásokban, és a gazdasági tevékenység tevékenységének a támogatására és a növekedésre való visszatérésre találjunk eszközöket. És ha sikerül ezt az éves költségvetési konferenciát megszervezni a nemzeti parlamenti részvétellel, legalább három témát kellene megvizsgálni a költségvetési összehangolást, a, a fekete lyukaknak a ö, felfedése, amelyet Goran kollégánk a menekülő utaknak nevezett, tehát, hogy a döntéshozóknak a döntéseit mind nemzeti, mind európai szinten ellenőrzés alá vonjuk. A bankválság idején észrevettük, hogy költségvetésen kívüli kötelezettségvállalások milyen problémát jelentenek, és eh, ugyanígy a költségvetési, eh, költségvetésen kívüli kötelezettségvállások is problémákat jelentenek, és a nemzeti parlamenteknek véget kell vetni az ilyen eh, problémáknak, és ezért az éves költségvetési ülésünken ezt a témát is taglalhatnánk. Végül pedig többen említették a szankciók problémáját. Ez egy elég nehéz probléma, és egyelőre nem találtunk rá kielégítő megoldást. Mindenki megérti, hogyha nincsen eléggé eltántorító rendelkezés arra, hogy rossz irányítás végezzen egy ország, akkor problémák lesznek. És a szankciónak a fenyegetése talán egy ilyen lehet. Ugyanakkor a jelenlegi szerződés által biztosított szankciók, amelyek azt jelenti, hogy a Maastrichti szerződés kritériumait figyelmen kívül hagyó országok, nyilván itt pénzügyi szempontokról van szó, és ahogy az egyik hozzászól említette, ez egy kicsit abszurd, hiszen olyannal fizettetjük meg a dolgokat, aki már különben is tönkrement. Tehát más mechanizmusokra van szó, van szükség, és nem csak a szankciók oldaláról lehet meg, kezd, megközelíteni ezt a kérdést. A bónusz-málusz rendszert kellene bevezetni, tehát mind a, a botot és a mézecsmaddagot. Tehát fontos hogy a gazdasági iránytás szempontját a válság után meg kell reformálni. És többen is emlékeztettek rá, például a az olasz kollégák, akik az költségvetési eljárást meg akarják változtatni, Nos, az ilyen az üléseinken nem elsősorban politikai és intézményi problémák jelentkeznek majd, hanem gyakorlati problémák. Ugyanis az a nemzeti parlamentekben mindenütt a világon a csütörtök pénteken dolgozunk, és a hét, hétvégére hazamegyünk, tehát hétfő nem ideális nap, a pénzügyi bizottságok tagjainak az összegyűjtésére. Tehát ezzel a problémával foglalkoznunk kell. Én ebből kiindulva az Európai Parlament hatóságait és a belga soros elnökség segítségével megbeszélnünk, megbeszélnünk, hogy egy munkacsoport legyen, aki ezekkel a gyakorlati kérdésekkel foglalkozzon. Tehát, hogy legyen például a költségvetési konferencia, hogyha az első kísérlet sikerül. Hozzátenném, hogy a Van Rompuy úr az Európai Tanács elnöke új gazdasági politikai koordináló eljárásokra gondol, és egy munkacsoportot akar létrehozni, aki az ősszel majd a konklúzióit megteszi. Az Európai Parlamentet bevonják ebbe a munkába, ennek a pontos formuláját még meg kell találni. Nem tudom, hogy a nemzeti parlamentek kérték-e a bevonásukat. Nekem szándékomban áll, hogy szóvivőként tudassam a mindazt, ami ma délután itt elhangzott ebben a munkacsoportban, és mertessem ezt, tehát hogy bevonjuk a nemzeti parlamenteket is, és így érjünk el eredményeket. Tehát köszönöm mindenkinek a részvételt, ezzel bezárom az ülést, és emlékeztetnék arra, hogyha nem kell nagyon gyorsan a repülőtérre eh, menniük, akkor a barátság poharát űrétsük eh, egymásra és a programunkra a eh, mellé, mellettünk lévő teremben. És akkor most bezárom az ülést.